mindenre elég időt szálljunk, csak szépen lassan. Biztos vagyok abban, hogy ma délután mindannyiunk számára érdekes témákat fogunk megtárgyalni. Az a megtiszteltetés ér most, hogy a TENTÉ koordinátorokkal folytatandó eszmecserét konferáljam föl. Szeretettel üdvözlöm Carla Pace-t és Brian Simpson-t, akik remekül kiismerik magukat már ebben a szakbizottságban. Brian Simpson nagyon jól kiismeri magát itt nálunk. A következő témákról fogunk már eszmét cserélni. Hogyan tudjuk növelni, megkönnyíteni a multimodalitást, és hogyan tudjuk hatékonyan kiaknázni a teherszállítási logisztikát, főleg a Rajna-Duna folyosóról van itt szó. Nagyon nagyok most az elvárások. A két koordinátor kapja most meg először a szót, akik voltak olyan kedvesek és eljöttek hozzánk. Utána pedig a mi koordinátoraink, szakbizottsági koordinátoraink kapják meg a szót, Márkusz Péper, majd Ismail Ertug. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, és érdeklődéssel várjuk az önök előadását, de persze kérdéseket is fogunk feltenni, mert nagyon kíváncsi természetűek vagyunk. Pejsz asszony, önél szó parancsoljon. A témánk tehát, még egyszer mondom, hogyan tudjuk a multimodalitást megerősíteni, és mi a helyzet a Rajna-Duna folyosóval. Önni a szó, tíz perce van, parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Karima Delli, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Öröm számomra, hogy itt lehetek ma önökkel, és elmondhatom, bemutathatom önöknek, a, hogy a multimodalitás és a hatékony terszállítási logisztikai kiaknázással kapcsolatosan hogyan jutottunk előre, Balázs Péterrel együtt dolgoztuk ki ezt a témát. A különböző közlekedési modalitások közötti szinergiák kiaknázása a 2011-es közlekedési fehér könyvben lefektetett egyik célkitűzés, és a hatékony teherszállítási logisztika is nagyon fontos az EU-s politika szempontjából. Az Európai Unió multimodalitás teherszállítási csatornák, illetve folyosók kiépítésén dolgozik, megfelelő hatékony infrastruktúrával, megfelelő csomópontokkal és IKT rendszerekkel, amelyekkel a közlekedés és teherszállítási a közlekedés és a teherszállítás megfelelően irányítható, miközben persze egy integrált európai teherszállítási infrastruktúra a logisztika szempontjából is előfeltétel. Röviden, kitérnék arra, hogy a márciusi petkokszal és másokkal folytatott eszmecseré alkalmával milyen eredményekre jutottunk. Arra jutottunk, hogy nagyon fontos, hogy horizontális kérdéseket is megvizsgáljunk, hiszen a multimodalitáshoz kapcsolódó problémák az intelligens közlekedési rendszerek, az alternatív üzemanyagok az, és a városi csomópontok megfelelő integrációja, ezek nem csak az összes folyosó szempontjából fontosak, hanem fontosak az európai közlekedési rendszer egésze szempontjából, azért, hogy el tudjuk közösen élni az éghajlatvédelmi célkitűzéseinket. PET elsősorban az intelligens és innovatív közlekedési megoldásokra fókuszált, én azonban elsősorban olyan kérdésekre szeretnék összpontosítani, mint hogyan tudjuk a leginkább továbbfejleszteni és kiaknázni a környezetvédelmi, a környezetbarát közlekedési módozatokban rejlő potenciált, hogyan tudjuk a határokon átnyúló beruházást a legjobban eszközölni, hogyan tudjuk a különböző módozatokhoz kapcsolódó infrastruktúrákat is jobban összekapcsolni és kiépíteni? Hogyan tudjuk a fizikai és intelligens infrastruktúra fejlesztést úgy végrehajtani, hogy a legjobban, a leghatékonyabbá tegyük a közlekedést és teherszállítást. Ez egy további nagyon fontos dimenziója annak, hogy a közlekedés hatékonyabb legyen a széndiokszid lábnyom csökkentésében. A multimodális közlekedésben a beruházási szükségletek azonosítása során úgy gondoljuk, hogy a keresleti oldalnak kell nagyobb előnyt élveznie. A beruházásokat elsősorban a határokon átnyúló perspektíva szempontjából kell rangsorolni. A prioritások meghatározása során a határokon átnyúló aspektus és a regionális és helyi tervekbe való beékelődésnek is megfelelő figyelmet kell szánni. A megfelelő információ csere, információ áramlás és elengedhetetlen, hiszen csak így tudunk megfelelő kereskedelmi logisztikai láncolatokat kialakítani. A megfelelő IKT infrastruktúra ezért elengedhetetlen a jövőbeni kihívások szempontjából. Nagyon örülök annak, hogy ez a szakbizottság már rengeteget tett ezen a téren, és különösen hálás vagyok Ayala Sander asszonynak, aki kiváló jelentést készített ebben a témában. Ez a jelentés összhangban van a mi álláspontunkkal is. Egyetértünk például azzal, hogy a belföldi vasútvonalak és a belföldi hajóútvonalak nagyon fontosak a tenté folyosók szempontjából. Továbbá a digitalizáció jelentette kihívásokat is kezelni kell, és a dekarbonizációs kihívást is tudunk kell kezelni. A Rajna-Duna folyosó a az egyik legfontosabb kelet-nyugati irányú folyosó, amely Ausztriát, a Csehköztársaságot, Magyarországot, Horvátországot, Romániát, Bulgáriát és másokat köt össze, nem is említve az olyan országokat, mint Szerbia, amelyek még nem EU-s tagállamok, ez a folyosó közel 6000 kilométernyi vasútvonalat jelent, több mint 5000 kilométernyi közutat, és több mint 3500 kilométernyi belföldi vízi útvonalat, amely 9 EU-s tagállamon haladt keresztül, és négy olyan országon, amely nem tagállam. Rengeteg kikötő, folyamé és néhány tengeri kikötő is található itt, valamint különböző teherszállítási és egyéb terminálok. A SZEF közlekedési program hozzájárult a az európai gazdaság dekarbonizációjához, azáltal, hogy rengeteg beruházást eszközölt a közlekedésbarát módozatokba, ide tartozik 171 vasúti beruházás is. 2015-ben és 2014-ben 14,5 milliárdnyi eurót költöttünk erre, ez a SEF eszközök 65%-a. 1,6 milliárdot fordítottunk belföldi, vas, belföldi hajózásra, és még további összegeket a multimodalitásra is. Jelen pillanatban 75 fellépés zajlik ebben a folyosóban, Ezek értéke közel 3,5 milliárd euró összességében. Most néhány konkrét példát mondanék arra, hogy a multimodalitás és a hatékony teherszállítási logisztika hogyan működik ebben a folyosóban, illetve hogyan fejlesztjük azt. A Rajna-Duna folyosón ez különösen a Dunai vízi útvonalra vonatkozik, ahol gazdaságilag hatékony teher, a teherszállítás a megfelelő előfeltételektől és a környezeti feltételektől függ. Létrejött az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiai keretein, keretén belül a Fairway Danube program, illetve mesterterv, melynek értelmében azonosították az összes kritikus régiót, és megfelelő intézkedéseket foganatosítanak a vízi útvonalak rehabilitációjára vonatkozólag. Elsősorban azokat a, ez azokat a szakaszokat jelenti, ahol a legnagyobb navigációs problémák mutatkoztak. Az érintett tagállamoknak, tagállamoknak egyébként érdeke, hogy egy megbízhatóbb infrastruktúrával rendelkezzenek. Az együttműködés nem csak politikai szinten valósult meg az érintett tagállamok között, hanem egy közös SZEF projektben is testet öltött, ez a Fairway Danube, amelyet hat ország közösen hajt végre, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Bulgária és Románia. A Fairway Danube-bal a nemzeti cselekvési tervekkel, amelyeket évente kétszer készítenek el, megvalósul a folyamatos előrehaladási monitorozás. 2016. júniusában a Tentén napok alkalmával az érintett országok képviselői találkoztak, a 2014-ben tett vállalásaikat újra megerősítették. A Fairway Danube nem csak monitorozza a mesterterv végrehajtását, hanem kísérleti projektek formájában végrehajtja az első lépéseket, és felmérik például a folyómedret annak érdekében, hogy megfelelő navigáció valósulhasson meg. Megfelelő mérési eszközöket vásárolnak meg a felvédenyúbb segítségével, és a méréshez alkalmas hajókat, és további lépések is következnek majd a felvédenyúbb keretén belül. Ezen a Képen láthatnak egy új horvátországi hajót, amely a SZEF program keretében épült meg, és Vukovárban avatom majd fel jó magam. Ez nagy megtiszteltetés a számomra. Ezen túlmenően az együttműködés és a koordináció a finanszírozási eszközökre is vonatkozik. A kihívás az, hogy az európai és a nemzeti forrásokat összefogjuk, annak érdekében, hogy a folyosó eh, szempontjából hatékony projekteket indítsunk el. Bulgáriában például a mérő hajók eh, hiánya mutatkozott az egyik legfőbb problémának, így az egyik 2014-2020-as operatív közlekedési program keretében épült egy ilyen mérőhajó, az a megtiszteltetés ért, hogy ezt is felavathattam. Az interkonnektivitás megerősítése és a meglévő információs rendszerek összekötése, valamint a megfelelő adatcsere nagymértékben javíthatja a logisztikát, egyrészt azáltal, hogy az adminisztratív formalitásokat csökkenti, másrésztről pedig azáltal, hogy optimalizálja a teherszállítást, és lehetővé teszi az infrastruktúra és a felszerelés megfelelőbb kihasználását. Az összes érintett felet be kell vonni az együttműködésbe, fontos, hogy az üzleti szereplők vezető szerepet játszanak. A kollaboratív logisztika és az intermodalitás nagyon fontosak, a közlekedési erőforrások optimális felhasználása szempontjából. Ezáltal a logisztika kevéssé lesz költséges, és hatékonyabbá válik. Az IKT és a digitalizáció nagyon fontosak ebből a szempontból. Ami a belföldi ö, vízi útvonalakat illeti, 15 partnerünk van, és 13 európai ország is csatlakozott ehhez a programhoz. Nagyon fontos a releváns információk megosztása, ezt a meghatározott projekt folyosókon belül valósítjuk meg. Egy nagyon fontos kulcselem az, hogy állandóan konzultáljunk a belföldi navigációs érdekelt felekkel annak érdekében, hogy megfelelő eredményeket tudjunk biztosítani a szükségleteknek megfelelően. Ez egy széleskörű európai kezdeményezés, és reméljük, hogy ez növeli a belföldi hajózás hatékonyságát, a tervezhetőség és a megbízhatóság növelése által, a bürokratikus terek lebontása által, valamint azáltal, hogy a meglévő kapacitásokat jobban ki lehet használni. Berlinben 2017-ben indíthattam el ezt a rendkívül fontos projektet. A multimodális logisztika megköveteli, hogy megfelelő infrastruktúrával dolgozzunk, megfelelően felszerelt csomópontjaink létezzenek, ilyenek a különböző kikötők, a logisztikai csomópontok, és fontos, hogy ezek és az egyéb területek közötti összekötetés is megfelelő legyen. Fontos, hogy a különböző közlekedési módszerek interkonnektivitása megvalósuljon a csomópontokon, mint logisztikailag, mint fizikailag. A fizikai infrastruktúrába is be kell fektetni, a szuperstruktúrákra, beleért, struktúrákba beleértve a csomópontokat is, Emellett megfelelő digitális infrastruktúrát kell létrehozósítani kell az interkonnektivitást és interoperabilitást. Szeretném ezt eh, ezzel a projekttel bemutatni, amelyet itt a képen láthatnak. Ez egy kikötő épülésem, épülését segítette elő. A TENTÉ segítségével először is egy tanulmányt készítettünk 2012-ben, egy technikai operatív elemzést készítettünk, amely a különböző teherszállítási kihasználtságokat mérte fel. A helyi partnerek, az ipar és a felhasználók közötti egy jó együttműködést példázza ez, és mutatja, hogy a Rajna-Duna folyosón hogyan valósulhat meg a megfelelő együttműködés. Emellett a projektmenedzsment és kommunikációs is javítás is egy nagyon fontos lépés volt, utána következett a konstrukciós végrehajtás, egy átfogó terminált építettünk, és létrehoztuk a hiányzó láncszemeket az egyéb közlekedési módozatokkal. Egy ellátási láncra vonatkozó rendszert is létrehoztunk, Emellett a környezetvédelmi menedzsment rendszer létrehozás egy fontosabb, egy további fontos lépés volt. A más, aztán következett a második munkaprogram. Nagyon fontos, hogy legyen egy multimodális, interoperábilis, összekötött rendszerünk, ahol a közút és a vasúti módozatok képezik a folyosó gerincét, ugyanakkor azonban a belvízi hajózás is fontos szerepet játszhat e- a régió fejlődésében és a környezetvédelmi hatás csökkentésében, ami a többi módozatot illeti. Ezt az én folyosóm is igazán jól példázza. Fontos, hogy fenntartható, megbízható navigációs lehetőségeket teremtsünk, Fontos eh, a megfelelő beruházások bevonzása a belvízi hajózásba, mégpedig oly módon, hogy versenyképes legyen ez a közlekedési módozat a többi közlekedési módozattal. Összességében sok minden történt, de még mindig eh, nem dőlhetünk hátra elégedetten. A harmadik munkaprogramon dolgozunk a kollégákkal, 2018-ra készül el vár, várhatóan. Ugyanakkor eh, ez csak a folyamatnak az első lépése. 13 évünk van még, hogy elérjük 2030-ra a TENTÉ folyosóra vonatkozó célkitűzéseinket. Ez nagyon kevés idő ahhoz, hogy ezeket a közlekedési projekteket végrehajtsuk. Biztos vagyok abban, hogy önök is tudják a hazájukban szerzett tapasztalatokból, hogy milyen sokáig tarthat egy-egy ilyen projekt. Annál is fontosabb, hogy a gerinc hálózat fejlődését folyamatosan nyomon kövessük a tagállamok segítségével és más érdekelt felek segítségével. Különösen fontos ez a határokon átívelő projektek szempontjából, valamint a szűk keresztmetszetek szempontjából többek között. Szeretnénk azt, hogy teljes mértékben megvalósuljon a multimodalitás, de persze fontos az is, hogy az összes TNT célkitűzést elérjük, alternatív üzemanyagok használata, innováció, és így tovább sorolhatnám még. Csak is akkor lesznek ezek a folyosók teljesen kihasználhatóak, hogyha ezeket mind elérjük. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, asszonyom. Pész asszony. Kárla. Ö, ha nevezhetem Kárlának, nagyon köszönöm. E, ezt az igen részletes beszámolót, e, és ezzel Bram Simpson úrnak, Brian Simpson úrnak adom meg a szót, aki olyasmiről fog beszélni, amiről ma mindenki beszél, a híres tengeri autópályákról. Nagyon köszönöm, hogy eljött, 15 perce van erre, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon örülök, hogy visszatérhettem. Utoljára tavaly júniusban jártam a Transzak bizottságban, és ott mutattam be az első munkaprogramomat a tengeri autópályák ellenéről és jövőjéről. A mai meghallgatás, meghallgatás lehetővé teszi, hogy az aktuális helyzetről beszámoljak. 2017 a tengerek éve, Intenzív együttműködés zajlik az összes a tengeri ágazatban érintett szereplők között, hogy felhívják a figyelmet arra, mennyire fontos a hajózás eh, Európa eh, számára. Modernizálni kell éppen ezért az EU tengeri szállítási jogszabályrendszerét a digitális korhoz igazítva. Kárla bevezető előadása után én szeretném aláhúzni, hogy mennyire fontos egy tengeri politika az EU szállítási közlekedési koridorjai szempontjából is. A TNT politikának ez a horizontális vetületéhez tartozik a multimodális rendszerekre épülő közlekedési rendszer, melynek része a tengeri szállítás is. Itt ezen belül 14% a belső, 75% az export tevékenység. A módozatok változtatásával el lehet jutni egész legtávolabbi területekig is. A kulcsfontossági koridorok közötti összekétetés megteremtése alapvető, hogyha a tentét működőképes, még működőképesebbé akarjuk tenni. Az egy a nyilatkozat a jó irányba tett lépés, mert ez tükrözi, hogy a tagállamok politikailag támogatják a multimodális közlekedési koridorokat, a növekvő használnák az új technológiai megoldásokat és az infrastruktúrát, összekötetéseket. A tengeri szállítás kapcsán a Connecting Europe Facility nagyon fontos szerepet játszik a jobb kapcsolatok megteremtésében. Rendszeres vasút és közút közötti kapcsolatot akarunk létrehozni, emellett mintegy 400 kikötő működik, 329 EU-s kikötőre vonatkozik a TNT rendelet. 79 kikötő közvetlenül a kilencből valamelyik legfontosabb hálózat tagja. De nem csak közlekedésről beszélünk, hanem logisztikáról, ipari klaszterekről, amelyek nagyon sok munkahelyet is teremtenek. 2016. júniusában mutattam be az első munkaprogramomat, részletes végrehajtási tervet itt ebben a szakbizottságban. A tengeri eh, szállítás eh, az egyik prioritás. A másik a környezetvédelem, hiszen ideális eh, esetben az EU e és az IMO szabályrendszerének a betartásával a tengeri szállítás csökkenti a levegőszennyezést és segít elérni a különböző környezetvédelmi benchmarkokat, referenciaértékeket. Az LNG eh, a cseppfolyósított gáz eh, tárolására alkalmas eh, kikötők létrehozásával is hozzájárulunk a környezetvédelmi célok megvalósításához. A tengeri szállítás nagyon sok lehetőséget kínál, és a kikötői tevékenységben nagyon sokféle lehetőség eh, nyílik a eh, szárazföld és a tenger összekapcsolására hatékonyabbá válhatnak a e, szállítási rendszerek, jobban ki tudjuk használni a jelenlegi erőforrásokat és infrastruktúrákat. Csökkenteni kell az adminisztratív terhet, e, a kínálati menedzsmentet javítani kell, és a e, transport, szállítási és logisztikai vállalatok környezet tudatos tevékenységét is erősíteni kell. Egy konzultatív platformot kell létrehozni az érintett szereplők számára minden közlekedési módozatban és minden érintett ágazatban. Az egyik legfontosabb cél az adatmegosztás elősegítése, interoperábilis információcsere rendszerekkel, amelyek a közlekedési koridorok mentén helyezkednek el közlekedési ellátási láncban jelenleg nincsenek összekapcsolva az információs körök. Különböző szereplők, országok és különböző szállítási módozatok jelenleg még nem tudják zöggenőmentesen biztosítani az információ cserét. A finanszírozási projektben a tengerparti hajózás is fontos szerepet kap, valamint interoperabilis rendszereket és folyamatokat akarunk létrehozni a közlekedési koridorok mentén. Még a legtávolabbi ultraperiférikus területeket is be kell kapcsolni a hálózatokba. Ennek kapcsán szeretnék kihangsúlyozni még egy e, szempontot. Ez az európai globális e, tengeri közlekedési e, rendszer kialakítása, ami a teherszállításban kapna fontos szerepet. A következő fontos pont az emberi élet biztonságának garantálása. Ehhez tartozik a képzés az új technológiákkal kapcsán, például az, a cseppfolyósított földgáz tárolásával, sok más témával kapcsolatban. Hogy a legszélszerűbb elkölteni a rendelkezésre álló költségvetést? Eddig 650 millió euró érkezett az EU költségvetéséből. Csak az elmúlt két évben a Connecting Europe Facility eh, is hozzájárult a finanszírozáshoz, és 360 millió euróból mintegy 40 európai projektet eh, lehetett eh, finanszírozni. Ez összességében 965 millió eurós beruházásokat tett lehetővé. Az LNG infrastruktúrában azután különböző elektromos meghajtású hajókban történtek jelentős beruházások a fejlesztési pillérek eh, keretein belül maradunk. A kék eh, balti tengeri projekt eh, a második nápolyi egyezmény végrehajtásával hozzá előnyös helyzetbe a résztvevőket. Klaipedában, Naishamban, Andiban és Észország néhány kikötőjében lesznek LNG terminálok, amelyek diszkriminációmentesen biztosítanak kikötési lehetőséget minden hajó számára, amelyek a Balti tengeren ér átérkeznek. nem szabad persze azt hinnünk, hogy csak az LNG-hez kapcsolódó projekteket támogatjuk. A TNT politikával általában is támogatjuk az alternatív üzemanyagokat és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúrát. Ezt illusztrálja egy másik projekt, amelynek a finanszírozása szintén a TNT-ből származik, ez pedig a metanol projekt. A metanol a jelenlegi komp hajózás területén javítja majd a helyzetet. A logisztikával kapcsolatos példám is a multimodalitásra példa Izraelben, egy koridor, ami egy kísérleti projekt a működési megvalósíthatóságát vizsgáljuk. Tengeren történik először az áruk szállítása Izraelből, és utána pedig Koperből, Velencén keresztül vasúton történik a továbbszállítás hűtőrendszer, hűtővagonokban tehát támogatjuk a multimodális átállást, és környezetbarát megoldásokat alkalmazunk. A tengeri közlekedés menedzsment javítása érdekében a svéd tengerészeti hatóságok irányításával részt vettek egy 50%-os EU-s társfinanszírozású projektben. Ennek a célja standardizált információ cseréje, annak érdekében, hogy hatékonyabban lehessen a hajók útvonalát meghatározni, és a just-in-time folyamatokkal össze lehessen hangolni a tengeri szállítást. Ezt a projektet bizonyos fokig a Cézár légirányítási projekt inspirálta, a hangmenedzsment, az áramlásmenedzsment, a kikötői döntéshozási rendszer és az információ kezelés 20%-kal sikerült csökkenteni az üzemanyag felhasználást azáltal, hogy a kikötési lehorgonyzási idő csökkent. Az STM vélemény szerint kulcsfontosságú komponens segítségével a tengerészeti ágazatban az EU piac vezető maradhat. Export-import tevékenységet folytató e, vállalatok e, támogatásával a, foglalkozik továbbra is a bizottság jövőre egy single window, egy egyablakos rendszert kíván létrehozni, és egy teljesen optimalizált multimodális koridokra alapuló digitális logisztikai kérdésekkel foglalkozó fórum összehívását is tervezi a bizottság. Hogyan tovább? Miután elhagytam a parlamentet, mert számos konzultációt folytattam le érintett szereplőkkel, az munkaprogram a fő elemeiről. A végső célkitűzés az MOS teljes láncá végig húzódó rendszer kialakítása. A fejlesztési pilléreket is megemlíthetném, de hogyha a környezetvédelmek koncentrálunk, akkor ott elsősorban az alternatív hűszemanyagok használata, vagy a szennyvíz ártalmatlanítás merül fel, a logisztikai lánc kapcsán a kikötőkre koncentrálunk, amikor pedig a kargó folyamatok optimalizálásáról beszélünk, akkor egyre inkább tovább kell fejlesztenünk a tengeri közlekedési terveket, például a bunkerezési műveleteket. Az EU-ban a tengerre rendelkező országok, a hajózási vállalatok, logisztikai e, cégek e, bevonásával folyik a munka. Idén a munkaprogramokat a koordinátorok is meg e, fogják vitatni. A, ezt a fejlesztési pillért egyetemes támogatás övezi, mindenképpen finanszírozható projektekre van eh, szükség, és eh, az európai fenntarthatósági hajózási eh, fórum ajánlásait is szeretnénk megvalósítani. A legfontosabb kérdés az, hogy hogyan tudjuk a lehetséges alternatívákat a nagyon ambiciózus tervekkel összhangba hozni. A kilenc kulcsfontosságú hálózat esetében az minden egyes korridorhoz kapcsolódó tengeri szállítási útvonalakat is egyre jobban be kell kötni a rendszerbe, ami így egy nagyon átfogó hálózattá alakul, vertikális koridorokkal, lehet a nagy kikötőkben koncentrálni a nagy teherszállításokra. A részletes, részletesebben megvizsgáljuk a javaslatokat. A segíteni akarunk a vállalatoknak abban, hogy betarthassák a különböző környezetvédelmi közlekedési előírásokat, és egy, szeretnénk elérni, hogy egyre nagyobb figyelmet fordítsanak a környezet szennyezés visszaszorítására. A perifériákon, távoli vidékeken is folyik a vita arról, hogy hogyan lehet jobban bekapcsolni a hálózatokba ezeket az ultraperiférikus területeket. A földrajzi helyzet nagyon sokszor meghatározza egy adott régió lehetőségeit különböző érintettek, a parlament, a tagállamok és a vállalatok tovább dolgoznak, és majd meg finomra hangolják majd a terveket. Az én szándékom annak biztosítása, hogy a politikai prioritások és az ezekhez kapcsolt finanszírozásba helyet kapjanak ezek a legfontosabb szempontok, és a tengeri autópályák kapcsolódjanak a TEN-T hálózatba. A iparnak segíteni kell abban, hogy minél innovatívabb megoldásokat fejleszten ki, és így zöldebb, tisztább és hatékonyabb válik az egész ágazat. Köszönöm a kép, tisztelt képviselőknek a támogatást, a munkaprogramokhoz is, illetve általánosságban is. Még a költségvetésről beszélni fogunk többször is. Az önök támogatása alapvető fontosságú, hogy a tengeri autópályák valóban a tenti hálózatok integráns részeivé válhassanak. Merci beaucoup, monsieur. Nagyon köszönöm, Simpson úr, a, az előadást. Megnyitom a vitát. Isbertog úr. Parancsoljon, öné a szó először. Ön az egyik állandó jelentés készítőnk ebben a témában, úgyhogy öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Kedves Brian, örülök, hogy itt látom. Üdvözlöm ismételten a parlamentben. Két dolgot szeretnék felvetni. Az egyik, nem tudom, hogy az MOS jelentőségét meg tudatában vannak-e a tagállamok. Ezt azért mondom, mert a tagállamok, és ezt ismételten nyíltan ki kell mondanom, a legnagyobb akadályai annak, hogy az Európai Unióban ezeket a célokat elérjük. Hogy egy konkrét példával éljek. Az előző mandátum során, ezt nagyon jól tudja, Arról volt szó, hogy hogyan lehet tiszta közlekedési eszközöket biztosítani. És ez az irányelv volt az egyik legjobb és a legjobban előkészített anyag az Európai Bizottság részéről. És aztán a tagállamok, főleg az én hazám, lerombolták, és most már nincsen semmiféle számszerű mérés vagy cél a nemzeti programokat. Azt hiszem, hogy 2016. november végéig kellett, vagy 2060. november végéig kellett kell beadni, és most erre várunk. With your, with your main targets, when you are explaining... Amikor összehasonlítom a fő célokat, és amikor újra és újra elmondják, hogy a CNG, a RORO és egyebek tekintetében miről van szó. Hát nem tudom, hogy végül is hogy lehetünk sikeresek, hogyha a tagállamok, hát hogyan is fogalmazzak, nyilván tudják, mire gondolok, haboznak. Hadd használjam most ezt a kifejezést. A kérdésem tehát ez. Hogyan tudjuk rákényszeríteni a tagállamokat arra, hogy a házi feladatukat elvégezzék, legalábbis ami a zöld platformot illeti, teljesítsék a célkitűzéseket. Aztán a szakbizottságunkban kb. három hónap ezelőtt jártunk Franciaországban, és meglátogattuk Márszely kikötőjét is többek között. Őszintén szólva, be kell vallanom, először hallottam ott azt, hogy terveznek valami friss gyümölcs folyosót. Hát erről sose hallottam. Ez nagyon érdekes, amikor a friss gyümölcs Izraelből érkezik, és ez volna a legjobb gyakorlat, vagy a legjobb példája az MOS-nek. Be successful without including the regional era, the regional... A lényeg az, hogy a regionális érintetteket be kellene vonni ebbe, de hát ők nem is tudnak erről. Azt se tudják, hogy egyáltalán tervbe vették ezt. Akkor önök, Európai Bizottságként, hogy tudják jobban koordinálni az információ terjesztését erre a területre? Köszönöm szépen. Elnök, nagyon köszönöm, Ismail. Folytatjuk a hozzászólásokat. De ahogy felvetett a kérdést, ez arra is utalt, hogy hogyan lehet együttműködni a tagállamokra, akiket néha nagyon nehéz erre ösztönözni. Finn van den kapúr, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Borzasztóan örülök annak, hogy a Brexit szó nem hangzott el. És ehhez kapcsolódik az első kérdésem is Brian Simpsonhoz. Mi fog történni a tengeri autópályákkal, a Brexittel kapcsolatban, vagy attól függetlenül. Ez már a negyedik forduló, amelyet a koordinátorokkal, a tenté koridorokkal kapcsolatban lebonyolítunk. Ezt a modellt, amelyről a koordinátorok általános bevezetőt is tartottak, nagyon jónak tartom. Csak a veszély az, hogy a koordinátorok külön-külön nagyon keményen dolgoznak, csak egymástól függetlenül általában ez így van, de itt nem ezt tapasztaltam, és ez nagyon pozitív. De feltűnt az, hogy Carla Price asszony egy second work plan, egy második munkatervet dolgozott ki. Brian pedig egy részletes implementation plan, egy végrehajtási tervet. Mi a, mi a különbség? Vagy ezek ugyanazok? Vagy a hölgy és az úr különböző pályán mozognak? Ezt szeretném tudni. Price asszonyhoz fordulok még mi a helyzet a Duna eh, kapcsán a kotrási műveletekkel? Itt a Tenté Rotterdam kapcsán hallottuk, hogy eh, elvileg erről szó van, eh, de a Duná, mély, Dunában a kotrás nyilván egy beruházás, és a tentével kapcsolatos beruházásokat, az FC-ből is lehetne fizetni, finanszírozni. Azt is megkérdezném, hogy mi a helyzet Romániával és Bulgáriával, hogyan sikerül az együttműködés, hiszen a Duna határ folyó, és ezt a két országot nem lehet kihagyni az együttműködésből, hogyha ezt olyan barátságosan akarom megfogalmazni. Price eh, asszony, kérdezem, hogy történt-e valami előrelépés. Azután, mi a kapcsolat a kohéziós pénzekkel? Ez mindig kihívást jelent. Price asszony eh, kellőképpen fel tudja használni a kohéziós pénzeket, hiszen ott eh, ezek nem is eh, nincsenek teljesen kihasználva, és mm, lehetőleg hatékonyabb kellene az EU-s pénzeket felhasználni. Brian Simpson úrnak még három kérdést szeretnék feltenni, ha lehet. Először is eh, az IMO deal megszületett az ETS-szel kapcsolatban és az eh, AEMON belül eldöntötték, hogy 2032-ig az összes emissziós eh, adatot eh, prezentálni fogják. A kérdésem az, hogy ennek lesz-e valamilyen következménye az ön részére. Néhány héttel ezelőtt az Európai Számvevőszék egy kritikus jelentését vitattuk meg a kikötői beruházásokról. Ez egy nagyon kritikus hangvételű jelentés volt, és Bryant kérdezem, amikor ezt a három opciót bemutattad, akkor nem kellene prioritásokat meghatározni? a tekintettel a számvevőszéki jelentésre is. Tudom, hogy ez a TNT programok előtt készült ez a számvevőszéki jelentés, de hát a következményei még évekig eltartanak. És elnök asszony, ugye van itt egy részletes megvalósítási terv, az MOS hogyan működik az EU-n kívül? Mert hiszen sok hajónk az EU-n kívül hajózik, a német flottának csak a 6%-a hajózik az EU-n belül, és eh, Simpson helyesen jegyezte meg, hogy a tengeri autópályáknak van következménye az EU-n kívül is, de ez mennyire konkrét. Köszönöm szépen. Merci, Van de Kamp. Köszönöm szépen. Van den Kamp úr, Telicska úr, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Én is üdvözlöm Önöket! Ha nekem kéne most elmondanom, hogy milyen érzések dúlnak bennem a második beszámoló után, azt gondolom, hogy pozitívan értékelném, nagy érdeklődéssel hallgattam. A bizottság bizonyos mértékig klasztereket hoz létre, ez pozitív jel. Nos, hogy az EU koordinátorok és mi közöttünk, mi is, miért is van ez a, az együttműködés. Azt hiszem, hogy ez végül is jó dolog. Tehát az elemzés, illetve a jogalkotói munka, illetve különböző koncepciók alapján, akár egyénenként hozzuk ezt létre, akár együtt a különböző tagállamokban. Ezért azt gondolom, hogy jó lenne, és két nagyon részletes beszámolót hallgattunk végig, elég kimerítőt, talán túl hosszú is volt, és el is veszítettem a fonalat valahol. Tehát a lényeg hiányzott nekem a politikai üzenet. A másodikban talán valami látszott, de nagyon nagyra értékelnék három-négy kulcsfontosságú konklúziót esetleg, illetve ha elmondanák, hogy mi miben segíthetünk. Azt hiszem, hogy itt a vita során ez is fontos lenne, és talán én nem figyeltem eléggé, de ezt nem igazán tudtam kihámozni belőle. Tehát mi volna a legfontosabb üzenet? Én uh, most ennyit szerettem volna csak elmondani, mert majdnem három évig a másik oldalon ültem. Nagyon jól tudom, hogy a koordinátoroknak uh, néha nehéz a dolguk, és hát talán arra van csak szükség, hogy koncentráltabban adjuk elő ezt. Köszönöm szépen, Telicska úr, Kramer úr. Köszönöm szépen az előadásokat. A belvízi hajózás, tengeri hajózás tulajdonképpen nagyon környezetbarátak. De csak akkor, ha betartunk két kritériumot, a folyami hajózásnál eh, a eh, hajókat kell a folyóhoz igazítani, a tengeri hajózásnál pedig az emisszió eh, fontos kérdés. Ugyanis a környezet barátság az alapelv, akkor figyelembe kell venni azt is, hogy hogyan alakulnak a költséges, költségek. Európában a belvízi hajózás 80%-a rajnán bonyolódik, de a pénzek, a támogatások 80%-a más területre megy majd. Németországban kilenc projekttel nagyon lehet azért munkahelyeket teremteni. Mi a szerepe a politikának? Hagy mondjak egy példát. Németországban a 20 éve született egy döntés egy kikötő létesítéséről. Az elba nem elég mély, és ugye Hamburgból ne, ne menjen minden hajó Rotterdamban. Hamburg ezt ellenezte, ezt a járvézer kikötőnek a létesítését, és ezért inkább az elbát kotorták ki. Most hirtelen tegnap olvastam pont az újságban, Wilhelmshaven van félnek, hogy gyakorlatilag megint minden hajó Hamburgba megy majd, és ez az új kikötő fölöslegessé válik. Ez itt teljesen őrület, mert vagy kikotorjuk az elbát, vagy építünk egy új kikötőt. De hogy mind a kettő, az csak pénzpocsékolás. A számvevőszék képviselője tartott egy előadást, megvizsgálták a kikötőket, és egyáltalán nem váltak be a prognózisok, tehát ez egy pénzügyi katasztrófa lett. Ezért mondom, van elég pénzünk, de a kérdés az, hogy helyesen ruházzuk-e be a pénzeket. Még egy példa. Természetesen a kombinált közlekedés az, az remek. Itt Brian, és mi is elmondtuk, igen, a vasúti kapcsolatot Nyököping Nidza, ezt fel akarjuk javítani, hogy a földközi tengertől egészen Rostokig és onnan Kopenhágáig el lehessen jutni. Ez a legrövidebb út lenne, így egészen Kopenhágáig, de a Dán kormány ezt ellenezte, és akkor a második lehetőség az volt, ez már nem kombinált közlekedési projekt lett volna, és ez mind a hajózást ellené, ellenére valósul meg. Tehát a belvízi hajózással mit is akarunk terhelni, vagy pedig esélyt adni a folyami hajózásnak. Azután az emissziók, ugye az LNG, metadon, stb. Egy dolgot tudok ehhez mondani technikai, műszaki innováció nélkül, és borzasztó környezetbaráttá tudjuk tenni a belvízi hajózást. Itt most nem akarok a dízelgétre utalni, de a Nehéz olajból, hogy csak 2020 után csak sikerül egy fél százalékos csökkentést elérni, még akkor is 500 szorosa a károsanyag kibocsátás ennek, mint a dízelnek. Ez gyodora be lehet tiltani a, a nehéz olajat, persze, és akkor a dízellel egy kicsit drágább lesz minden, de a káros anyagkibocsátás minimalizálni tudjuk, és a levegő tisztaságért sokat teszünk. De miért nem, miért nem tesszük ezt meg? Ugye én nem ellenzem az elengét, de a legfontosabb az lenne, hogy a olajat azonnal betiltsuk, az ellenőrzés sem tudjuk megvalósítani. Végül az utolsó pont, a cselekvési terv. Ez nagyon jó, hogy most már nem csak balti tengeri stratégiánk van, hanem Duna stratégiánk is, és a Dunamenti országok együtt akarnak működni, perspektívát akarnak, nem kikötőt kikötőért, földet földért cserébe, hanem itt a perspektíva az, hogy együttműködve ebbe az irányba mennek, és Koperban a három ország együtt létesítette ezt a kikötőt, mert azt mondták, hogy nem egymás ellen akarunk lépni, hanem együtt akarunk működni. De hát, hogyha Németországban ilyen együttműködés nem lehetséges, hát akkor kérdéses, hogy ez Európában sikerül. Ezért is örülök annyira a Duna stratégiának. Németország ebből nagyon sokat tanulhat. Köszönöm, Kramer úr. Deli úr, parancsolja. La présidente. Uh, well, I'm... Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Én, én vagyok? Elnézést, mert nem rám nézett, csak azért kérdezem. Deli úr, bizony, ön Deli úr. Köszönöm ismételten a szót. Tényleg nagyon örülök, hogy itt vannak a koordinátorok. Köszönöm a beszámolókat, főleg a Dunáról, mert én magyar vagyok. Nálunk sajnálatos módon nincsenek tengerek, alapvetően ezért elsősorban a Dunára koncentrálok itt. Köszönöm, hogy a környezetvédelmi aspektusokat is említette, mert valószínűleg tudja, hogy a biodiverzitás, a természetes élőhelyek fenntartása nagyon sok európai állam egyik legfontosabb szempontja, köztük Magyarországé is. Köszönöm, hogy Szerbiát is említette, mert nagyon sokat beszélünk arról, hogy a Dunán keresztül ez a hálózat milyen eredményt ért el. Természetesen Szerbiának is mellette kell, hogy lennie, mellette kell lennie, hogy eredményt tudjunk felmutasni. Aztán a szerbiai hajók, a digitalizálás, a nyomváltó állomások nagyon fontosak ebből a szempontból. Nem tudom, Szerbia kapcsolódik valamilyen módon ezekhez? Mert eh, látták a Horvátországban készülő hajót, aztán Bulgáriában keresztelték. A második kérdésem pedig az, említette a Rotterdami közlekedési miniszteri találkozót előadásában. Az ön szempontjából az ön véleménye szerint mi lenne a legfontosabb az elkövetkezendő tenté napokra, ami a Duna folyosót illeti, hogy miről kellene megállapodniuk a minisztereknek, ha egyáltalán megállapodnak valamiben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Deli úr. Thank you. Madam Chairperson, thank you and welcome to both our speakers. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az előadóknak, és köszönöm nekik az elmondottakat összességében. Nagyon örültem annak, amit Brian Simpson elmondott a tengeri közlekedésről, szállításról. Három különböző alterületről beszélt, többek között a logisztikáról, a tengeri szállításról tudjuk, hogy ez utóbbi nagyon fontos a globális láncolatban. A periferiális területek összekapcsolódásának javítása, ez is egy nagyon kiemelt téma volt az előadásában, különösen a szűk keresztmetszetek megszüntetésében. Én ír vagyok, Szemben az előző hozzászólóval nekünk itt van az Atlanti-óceán is, és az Ír-tenger is, ezek akadályokat képeznek, hogy áthitalandó, áthitalandó akadályokat képeznek számunkra. Ez nagyon fontos kérdés az én hazámban. A periferiális területekről beszélt. Lesznek-e további projektek ezekben a régiókban, ezeken a területeken, különösen a Brexit kapcsán is fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy milyen rendkívül fontos kérdés számunkra, hogy ezeket a, az akadályokat áthidaljuk, és megszüntessük a szűk keresztmetszeteket. Schmidt asszony, tessék! Köszönöm szépen! Én is rendkívül érdekesnek tartottam mindazt, amit hallhattunk. Általában nem vagyok annyira derülátó. Úgy gondolom a 2030-ig tartó végrehajtás legalábbis hatalmas kihívásnak tekintendő. Én osztrák vagyok, és a hazámban azt látom, hogy vannak gondok a Duna kotrásával kapcsolatosan. Ilyen három modalitást összekapcsoló terminál nálunk nem létezik, és a belátható jövőn belül nem is tervezünk ilyet. Van egy vasúti teherszállító terminál, a határokon átnyúló jelleg azonban problémát okoz. Többször is szó esett erről a szakbizottságunkban, az RTMS-szel, és a versennyel kapcsolatosan vannak gondok, a vasúti közlekedésben nem igazán van verseny, mert hát még mindig valahogy az állami vasutak élveznek kiemelt pozíciót. Nagyon örülnék annak, ha az megvalósulna, amit a digitalizációról mondott, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mi Ausztriában az osztrák állami vasutaknak éppen, hogy e-mailámmal sikerült elérnünk azt, hogy a nyugati vasútvonalakat sikerült wifi-vel ellátni, és vannak tesztútvonalak, ahol önjáró autók közlekedhetnek Nálunk, Ausztriában, mint sok helyen másutt is, nagyon eklatáns a közúti közlekedés elsődlegessége szemben a belvízi közlekedéssel és a vasúti közlekedéssel. Hogyan lehet azt megakadályozni, hogy a különböző tagállamok elszigetelődjenek, és egy valóban határon átnyúló multimodális hálózat jöjjön létre? Schmidt. Köszönöm szépen, Schmidt asszony. Carla, Brian Simpson. Nagyon sok kérdés fogalmazódott meg, de eléggé ismétlődő módon fogalmazottak meg, hogyan dolgoznak együtt a tagállamokkal. Az előadónk elmondta, hogy vannak projektek ott a helyszínen, ott vannak a gyümölcsök, amelyek Izraelből származnak, és közvetlenül érkeznek ide. Ugye a Brexit-tel kapcsolatban is elhangzottak konkrét kérdések, illetve a tengeri ö, autópályákról, illetve a kohéziós alapokról. Ezekre ugye sose kaptunk igazán választ. Szóval várjuk a válaszokat, illetve a kapcsolatot a prioritás, a prioritások között, illetve főleg a között, amely a számvevőszék jelentésben áll. Erre is oda kell figyelni. Tehát mi a politikai üzenet, mi a konklúzió? Kramer úr említette, hogy nagyon fontos, hogy a kibocsátásokat csökkentsük. Ez tényleg nagyon jelentős kérdés. Deli úr a biodiverzitásról, a természetes élőhelyekről beszélt, és ugyanakkor megkérdezte, hogy mik lesznek a következő prioritások. A híres ö, ö, miniszteri ülésen, főleg a folyósók vonatkozásában. Ne felejtsük el a perifériális területeket sem, ezek is nagyon fontosak, mert főleg a Brexit miatt sem szabad elfeledkezni róla. mint asszony az ausztriai vasútra kérdezett rá. Tehát mindezen kérdésekre várjuk a választ. És erre mennyi idejük van, Körülbelül 7 percük van. 7 és fél. Ez jó, Tessék, parancsoljanak. Kárlával kezdjük. Mr. Ertug. Ertuggal kezden, Ertug kezdeném. Illetve kezdhetném, de ő Brian, úr, Brian Simpsonhoz intézte a kérdését. Úgyhogy Van de Kamp úr, Brexit, az Egyesült Királyság szomszédos ország lesz, erre vonatkozólag van egy szakpolitikánk, de hát nyilván az összes tagállamnak együttesen kell megoldást találnia erre a problémára. Ami a munkaprogramot illeti, illetve a végrehajtást, a részletes végrehajtást, ez ugyanaz, csak a munkaprogramban más a nevük. Ő a végrehajtási tervét készíti el, én a munkaprogramot, és aztán megpróbáljuk valahogy a gyakorlatban megvalósítani mindezt. Mi a helyzet a Duna Ez egy folyamat, most is zajlik. Nagyon érdekes kérdés ez. Magát a kotrást nem tudjuk finanszírozni, de a hozzá szükséges hajókat igen. És hogyha kikotortuk a folyót, akkor már tudunk egy mérőhajót használni, amely megméri, hogy hol található a legmélyebb pont, kiszámolható ezzel, kiszámítható, hogy hol haladjanak el a hajók, nap mint nap, és a mérőhajók erre valók. Vásárolhatunk tehát mérőhajókat és jelölőhajókat, amelyel kijelölik az útvonalat. Ez mind-mind finanszírozható a DJ Move pénzével, illetve a DJ Régióban meglévő forrásokkal is. A kotrás tehát a fenntartás jelenti gyakorlatilag, a hajózhatóság fenntartását, ezt nem tudjuk finanszírozni. Hiszen azt nem lehet, hogy valaki már új cipőt vásárol, miközben még a régit sem fizette ki, tehát először a kotrást el kell végeznie minden tagállamnak magának, erre kell, hogy legyen egy költségvetési összege, és aztán finanszírozunk mi a szükséges a később használható hajókat. Ami a Románia és Bulgária közötti összekötetést illeti, hát életem egy részét azzal töltöttem, hogy megpróbáltam közelebb hozni egymáshoz ezt a két országot. Voltak sikerek, néha nem ment az egész olyan jól, de most februárban sikerült a két új miniszterrel összeülni, külön-külön persze, és most már ott tartunk, hogy a bolgár miniszter csodát hajtott végre. Három évig, éven keresztül gondoskodott arról, hogy legyen egy kotrási költségvetési vonal, egy összeg, utána megvásárolták a kotróhajót, három év alatt zajlott le mindez, nagyon örültünk az eredményeknek. A románoknál ez nem probléma, ők minden évben kotornak, mert a hajózási, szállítmányozási cégok, cégek náluk nyújtják be legelsőként a panaszt. Időközben Bulgáriában minisztert váltottak, Két héttel ezelőtt voltak választások, most már más a miniszter, de én reménykedem abban, hogy még az idei nyár előtt sikerülhet a kotrás. Ez szerintem fantasztikus eredmény lenne. Aztán, ami a kohéziós pénzeket illeti, amikor elindult a tenté, 11,3 milliárdot kaptunk a DG Régiótól, a kohéziós országok számára. Hát ez a pénz majdnem elfogyott. Még nem költöttük el mindet, de különböző projektek számára már lekötöttük az összegeket, és a kohéziós országokban hatalmas az érdeklődés az összes projekt iránt. Mindenki tudja, hogy hát most itt van ez a keret, de ki tudja, hogy a jövőben lesz-e keret ilyesmire. Úgyhogy most kell élni a lehetőséggel. Ennek viszont nagyon örülünk mi magunk is. Tehát különbséget kell tenni az általános költségvetés és a kohéziós pénzek között. Hiszen a kohéziós pénzekhez nem fér mindenki hozzá. Az egyik képviselő a kulcsfontosságú projektekről kérdezett. Ha lehet, akkor először is szükség van a multimodalitás és vagy legalább bimodalitás megvalósítására. Aztán a határokon átívelő programok különösen érdekesek számunkra, mert egyelőre az összes ország valahogy csak a határokon belül gondolkodik, határokon belül próbál fejlődni, mindenki csak a saját országában gondoskodik az utasokról. El kell jutni odáig, hogy a határokon átnyúló projektek is népszerűbbek legyenek, és persze ez meg hozza, magával hozza a saját jellegzetességeit, nehézségeit, más, más rendszerek összekapcsolására van szükség, nyelvi problémák léphetnek fel, és így tovább. És a harmadik nagyon fontos dolog, hogy fenntartható projektekre van szükség. A fenntarthatóság szempontjából viszont jobb üzemanyagokra van szükség, digitalizációra, a tér tervezéssel is foglalkozni kell, klasztereket kell létrehozni, tervekre van szükség, tervezni kell. Szerintem talán ez, ezek a legfontosabbak a tenté szempontjából jelen pillanatban. Nagyon fontos, hogy a kpi szempontjából is harmonizáljunk, ugyanazzal a biztonsági rendszerrel működjenek a különböző tagállamok. Krámer úr, annyira örülök, annyira örülök. Ötödször járok már itt, és most történt meg először, hogy azt hallottam, hogy ön azt mondja, hogy a belföldi hajóutak környezetbarát közlekedési modalitást jelentek. Legszívesebben megpuszilnám. Ezt meg is teszem mindjárt egy percen belül. On va vous laisser. OK. Vous pouvez but le faire après. <laughs> après. Oui, oui, oui, oui. oui. Eh but, but it is... Majd esetleg utána, mondja az elnök. Egy, egy, egy nagy szívességet tehetne. Jó lenne, hogyha Németországban elérné, hogy végre lehessen a Straubing-Wilshofe ügyben tenni valamit. Önnek hatalma van, úgyhogy ön ezt elintézhetné, mert enélkül a Dunarajna összekapcsolása nem jön létre. Szerettem volna még elmondani, hogy ha tisztább üzemanyagokra akarunk támaszkodni, akkor először is a olaj problémát kell megoldanunk. Vannak olyan finomítók, amelyek a nehéz olajjal foglalkoznak, mert nem mindegy, hogy azzal mit kezd az ember. Szemmel kell tartanunk a nehéz olajat, mert valamiféle megoldásra van szükség, nem szabad semmiképpen sem a környezetbe kerülnie. valamit kezdeni kell ezzel, és hatalmas mennyiségekről beszélünk. Ez környezetvédelmi kihívás mindannyiunk számára. Deli úr, Nagyon fontos a környezet valóban. Elmondom, hogy mit tettünk tavaly. Létrehoztunk egy olyan szakértői csoportot, amely, hogyha egy ország azt mondja, hogy ez szerintem egy nagyon nehéz projekt, és szükségem van olyan emberekre, akik ki tudják képezni az én embereimet, hogy az EU-s jogszabályokat átlássák, átlássák az EU-s jogszabályok és a nemzeti jogszabályok közötti összefüggéseket, akkor ezeket a szakértőket vonhatják be. Reméljük, hogy ez némileg segít abban, hogy könnyebb legyen a helyzet. Ha megnézzük az országokat, főként a kohéziós országokat, azt látjuk, hogy mindig kevés a szakértő, az a kevés, az a szakértői, kevés olyan szakértőjük van, akik tudnák, hogy hogyan kell az EU-s jogszabályoknak megfelelni. Úgyhogy itt van ez a szakértői csoport, akiknek a segítségét bárki kikérheti hiszen bármit is teszünk, a környezetvédelmi jogalkotás itt van, és be kell tartani a szabályokat. Rekérdezett arra, hogy mi a legsürgetőbb a számunkra jelen pillanatban. Azt hiszem Pávelnek intézett válaszomban már ezt megemlítettem. Itt a környezetvédelem, az arra vonatkozó jogalkotás, vagy jogszabályok betartása a határokon átnyúló projektek és az egyebek, amelyekről beszéltem Pávellel szemben. Sziget, Szigetország, hát igen, el van szigetelve. Építsünk hidat, egy kis hidacskát. Schmidt asszony? Igen, hát mindig vannak gondok a kotrással. A Duna egy nagyon gyönyörű, élettel teli folyó. A gond az, hogy hogyan lehet összeegyeztetni egymással azt, hogy szép maradjon, ne avatkozzunk be túlzottan a természetbe, és csak annyit kotorjunk ki a folyóból, hogy az megtartsa a formáját. Fentartsuk a jelenlegi helyzetet mert hát más, más különben egészen más eljárásokra van szükség. Ön osztrák, ugye? Jól értettem? Igen. Nos. Ausztria nagyon jól teljesített eddig. Szerintem Bécs keleti része és a Bécsi kikötő nagyon jól teljesít, jól fejlődik. Ez egy nagyon jó kikötő. Igaza van, a kotrás nem egyszerű, de nagyon óvatosak vagyunk, és biztos vagyok abban, hogy az ön hazájában is nagyon odafigyelnek arra, hogy hol lehet kotorni, és mennyit biztos vagyok benne, hogy senki sem hágja át a szabályokat. Köszönöm. Köszönöm szépen a válaszokat, és már is Brian Simpson úrnak adom meg a szót, parancsoljon. 25 years I was in the European Parliament and 20 25 évig ültem itt az Európai Parlamentben, és 25 évig a probléma mindig a tagállamok voltak, a prob- jelentették a problémák továbbra is eh, üssük őket, tartsuk őket nyomás alatt. Hát igen, eh, ez egyik országnak az a prioritása, ami a másiknak eh, nem fontos. Meg kell próbálnunk meggyőzni a tagállamokat arról, hogy támogassák a projektünket. Itt most ez az egész projektre gondolok, a tentéről, ről nem csak a tengeri autópályákra, vagy koridorokra gondolok, hanem az egész nagy tenté projektre. A tenté kapcsán, ugye látjuk, hogy a koridorok hogyan kötik össze az országokat, és horizontális ez a dolog, és nem vertikális, ettől ilyen bonyolult. Én ezzel tisztában vagyok, és megpróbáljuk meggyőzni a tagállamokat arról, hogy térjenek vissza a javaslathoz. A friss gyümölcs korridor, igen, elmentünk Izraelbe, ez a Marseille, Koper, Velence térség, illetve ezek a kikötők érintettek. Még egy kis technikai dologra van szükség. Az egyik probléma az, hogy van, ami friss élelmiszer gyümölcsöt az egyik irányba visz, de ahhoz, hogy a jövedelmezőkben lehessen működtetni a vonatokat, tehát ugyanebből az irányból kellene aztán vissza is szállítani. Vezetékeket kell építeni, Jordániának nyilván van erre nagy szüksége van, és hát Izraelben a partnereinkkel megpróbáltuk megoldani ezt a problémát. Igen, ez csak egy pilot projekt, de hát egy kísérleti projekt, de nagyon jó. A Brexit következő felvetés. Nyilván nem meglepő azt mondom, hogy szerettem volna, ha az EU-ban marad Nagy-Britannia, de hát ezzel most így kell foglalkoznunk. Ahogyan Kárla is elmondta, azért Nagy-Britannia nem csak egy ugyanolyan szomszédos ország lesz, mint Marokkó, vagy mondjuk Norvégia, nem, nem, Norvégia jobb, jobb helyzetben van, úgyhogy hát ezt valahogy meg kell oldani. Írországnak ez nagy problémát jelent, erre majd később még visszatérek. Számbevőszék jelentése. Nos, azért ez nem volt túl kedves velünk kapcsolatban. Itt a TNT közbeszerzésről szó volt, azután múltbeli programokról, nem a jelenlegiekről. És mióta ez a Connecting Europe Facility, a CEF elindult, azóta javultak a dolgok nagyon átfogó ez a számbevőszégi jelentés, megvizsgálták a beruházásokat, a, elsősorban a megtérülés szempontjából, hosszú távú megtérülés szempontjából. De hát a számbevőszék jelentése azért szerintem, el is fogalmazzak, egy kicsit azért félre siklott, ami a bírálatot illeti. Úgy tűnik, hogy a számvevőszék mindig csak a bottom line-ban érdekelt, hogy megnézik, hogy mi a végösszeg, és a részletekkel nem foglalkoznak. Következő kérdés a koridorok. Ugye akár hiszik, akár nem, mi azért együtt működünk, sőt, még néha egy-egy pohár bort is megiszunk együtt, vagy sört adott esetben. Mik a prioritások, a politikai prioritásaink? Ez volt a kérdés. Három ilyen prioritás van, a környezet, azután a logisztikai lánc és biztonság a tengereken. Ez a három prioritás. És ettől a három politikai prioritástól soha nem térünk el. Michael probléma, problémát fején talált az összöget. Igen, a kikötők rivalizálnak egymással. És az egyik nem feltétlenül akarja, hogy a másik tudja, hogy mit csinál. Wilhelmshaven, Hamburg. Hát ugyanolyan bűnösek, mint Rotterdam, vagy Amsterdam, Liverpool, vagy Southampton. Ugyanez az attitűd figyelhető meg. És egyetértek, semmi értelme építeni Wilhelmshavenben egy hatalmas, gyönyörű kikötőt, hogyha azután a hajók továbbra is az Elbán lejjebb mennek Hamburgig. Itt más prioritása van a kikötőnek, meg van a saját prioritás a saját önző érdekeit nézi csak mindig. Úgyhogy igen, vettem. Értettem, amit mondtál, ez volt a válaszom. Vim, vagy még Michael, hát a csodára egy kicsit tovább kell várni. Vim az IMO-ra kérdezett rá, hogy az IMO irányelvet hogyan tudjuk végrehajtani. Most 2020-ig ez talán sikerül, de még kérdőjelek vannak, hogy a Fekete-tengeren, illetve a Földközi-tengeren elkészülnek-e az LNG terminálok addigra. Mindenesetre az IMO szennyezésre adott válasz albizottságában hisznek abban, hogy 2020-ig sikerül a megvalósítása, végrehajtás, és nem kell 2025-ig várni, bár ez még eddig meg lehetne hosszabbítani. Perifériák, ultraperiférikus területek. Nos, persze, ezek is részt vehethetnek CEF projektekben, olyan projektekben, ami hasznos a környezetnek, és a ilyen külső területek részt vehetnek az ADF projektben, vagy a kohéziós programokban is, ahol vannak külön a külső területekre szánt programok. Mi a mandátumokon belül a TNT politikával foglalkozunk, és ez nem szentel annyi figyelmet okvetlenül a periférikus területeknek, elsősorban ilyen határon átnyúló projektekben gondolkozunk. De tisztában vagyok azzal, hogy vannak ezek a külső vagy periférikus területek, és ezekkel is foglalkozni kell, meg kell vitatni, hogy mire van szüksége ezeknek a régióknak, ezt majd valamikor behatóban meg kell vitatnunk. Tehát igen, tudjunk tisztában vagyok azzal, hogy itt vannak szükségletek. Kün asszony, igen, egyetértek azzal, hogy írószágot valahogy be kell kapcsolni a vérkeringésbe, de miután Nagy-Britannia elhagyja az EU-t, hát hogy tegyük ezt meg? Nagyon nehéz lesz. De ez megint csak rá, rávilágít arra, amit az előbb mondtam a periférikus helyzetről. Ugye teljesen új jelentéssel bír majd az, hogy mi a periféria, amikor az Egyesült Királyság távozik, ez most független attól, hogy mi lesz Skóciával vagy Észak-Írországgal, de inkább minél előbb annál jobb, hogy erre valami megoldást találjunk, hogy Írország hogyan tud kapcsolódni Európa többi részéhez. És ezért dolgozom, foglalkozom a periférikus régiókkal is. Ugye többen azt gondolják, hogy hát ezek a periférikus területek, tudom én, a francia tengeren túli területek, de nem. Két év múlva Írország is ilyen periférikus régióvá válhat. Schmidt asszony, ön azt mondta, hogy nem optimista. Hát nem tudom, hogy a a Dunával kapcsolatban, vagy pedig általában a tentével kapcsolatos politikánkra vonatkozott az, hogy ő nem optimista. Én optimista vagyok, mert most először van egy koherens tenté politikánk egész Európában, és erre koncentráljuk az erőforrásokat, és itt, itt lesz teljesítés. Úgyhogy én a szélesebb kérdéskör kapcsán optimista vagyok. Persze, vannak problémák sorolhatnánk egy napszámra a problémákat. Én is említettem, hogy a, ugye kikötők nem akarnak együttműködni, pedig azt kellene, de Európa érdekében én is biztos vagyok, hogy igen, ez a helyes út a TNT politika folytatása. Brian, Kárlá, köszönöm, hogy továbbra is optimisták. Minden esetre itt vagyunk mi, szakbizottság, hogy segítsünk Önöknek. Nem csak a Dunai projekttel, hanem a tengeri autópályák vonatkozásában. Köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy tényleg mindannyiunk kérdésére válaszoltak, ezért mindig is sok szeretettel várjuk Önöket, mindig is támogatni fogjuk a munkájukat. Nagyon köszönöm és nagyon remélem minél hamarabb találkozunk, és nagyon-nagyon köszönöm még egyszer az előadásokat.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 nous continuons nos travaux sur un sujet fort passionnant. Folytatjuk tehát akkor a munkát, rendkívül szenvedélyes témában, amelyről mindannyian a gyermekkorunkra emlékszünk, Európai űrstratégia a címe. És meg is adom a szót, és ezzel ki szeretném menteni előadónkat, Meissner asszonyt, aki ma nem tudott eljönni, megvárjuk, hogy Brian Simpson úr körbe menjen és elköszönjön, hiszen régen ő volt a közlekedési bizottságunk elnöke, úgyhogy tiszteletből és barátságból inkább nem mondok semmit. Hogy Várjuk, hogy mindenki puszilkodjon, elköszönjön, és most már visszatérünk egy rendkívül komoly témára. Gondoltam egy kis költészettel tűzzük meg a napi rendünket, hogy itt mindenkit a gyermekkorára emlékeztessek, amikor az űrről beszélünk, de hát úgy tűnik nem működik. Jó, hát nem kell az embernek magát hibáztatni, nem az iskolában vagyunk. Tehát Messner ú, asszony nincs itt, Telicska úr vállalta fel azt a felelősséget, hogy Messner asszony jelentéséről beszámol, az európai űrstratégia témájában. Talicska úr, önni a szó. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, I will, as you have said... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy ön is elmondta, Gezéne nevében fogok felszólalni, aki szeretett volna itt lenni, de sajnos más elfoglaltságokat. Szerintem magától értetődik, hogy csak is örülhetünk egy bizottsági űrstratégiának, így vélekedik a jelentéstevőnk is. Európa, Európáért a globális részesedés 21%-a, 230 ezer munkavállalóról beszélünk, Európa tehát a világon vezető szerepet játszik az űr ágazatban. De hát sokszor elmondtuk már, hogy itt, ott, ott vezető szerepünk van, aztán elveszítettük ezt a vezető szerepet, úgyhogy ezt sem szabad magától értetődőnek vennünk. Az űrtechnológia egy olyan elem, amely a közlekedésben fontos szerepet játszik és fog játszani. Ezért ennek a jelentésnek a célja jelentéstevő szerint az, hogy felhívja a figyelmet, hogy az technológia és az európai űr stratégia mennyire fontos a közlekedés szempontjából. Röviden szeretnék kitérni a tartalmi kérdésekre. A technológia barát megközelítést hangsúlyozza a vélemény, hangsúlyozza, hogy a közlekedésnek a, az űrrel kapcsolatos döntéshozatalban a jövőben szerepet kell játszania. Meissner asszony ezért úgy gondolja, hogy a közlekedési érdekelt feleket is be kell vonni az űrágazatról szóló vitába. Ez olyasmi, amit én a magam részéről szintén szeretnék hangsúlyozni. Az üzleti ágazat penetrációja szerintem olyasmi, amire nem gondolunk elég gyakran. A vélemény kiemeli azt is, hogy az űrtechnológia hol hozhat javulást, fejlődést, a jelentéstevő hangsúlyoz az interoperabilitást, a közlekedési ágazat kívásainak felszámolását, az innovatív és interoperabilis, közlekedési hálózatok fontosságát. Az, űrhöz, az űrtechnológia a jobb szolgáltatások szempontjából fontos az utasok számára, az infrastruktúra javulása, a kommunikációs ellenőrző rendszerek, valamint a repülőgépek automatikus leszállásának a, az azt biztosító rendszerek szempontjából is fontos lehet. Emellett a vélemény kitér arra, hogy az stratégia milyen új üzleti modelleknek adhat teret, többek között azoknak, amelyek nagyon nagy hozzáadott értéket teremtenek az európai gazdaság számára. Sefcsovics úr azt mondta, hogy minden befektetett euró hétszeres nyereséget fog hozni ebben az ágazatban. Hát remélem, hogy valóban így van. De azt hiszem, ez az állítás maga is hangsúlyozza, mutatja azt, hogy milyen hatalmas potenciál rejlik ebben az ágazatban. Gezéne úgy véli, és eh, gyakorlatilag ugyanazt mondom én is, és ugyanazt gondolom, amit Gezéne mond és gondol. Az ő technológia tehát nagyon fontos szerepet játszik majd a kapcsolódó ágazatokban, a közlekedési biztonság, a környezetvédelem, az adatcsere hatékonyság szempontjából megfelelő keretre van szükség azért, hogy előmozdítsuk az innovációt a magánszférában. Még három megjegyzés, mielőtt levonnám a következtetéseket. A vélemény különösen hangsúlyozza a közlekedés és az űrtechnológia közötti szorosabbá váló kapcsolatot, ami a közlekedés nyomon követő rendszereket illeti. A vélemény tervezet hangsúlyozza, hogy az űrben feltalált megoldások mennyire hozzájárulhatnak a közlekedés hatékony és eredményes működéséhez, az adat folyamok megfelelő megvalósulásához. És végezetül meg kell említeni a Galileót is, amelynek még mindig támogatásra van szüksége, hogy elérje a potenciálját. Aki itt volt a TRAN szakbizottságban tavaly, az szerintem tudja, hogy nem miért hangsúlyozza a Galileo fontosságát, és azt, hogy itt még nem aknáztuk ki megfelelően a potenciált. Az űrtechnológia tehát nagyon fontos, növekedést biztosíthat, főként a kkv szempontjából fontos, a munkahelyteremtés szempontjából, az EU GDP-je szempontjából, és szorosan összefügg ez az ágazat az induló vállalkozásokkal, a startupokkal is ezeket a kapcsolatokat még erősíteni kellene. Intelligens finanszírozási rendszerekre lenne szükség annak érdekében, hogy előmozdulás történjen. A vélemény előadója úgy hiszi ezen túl, hogy nagyon fontos, hogy a kommunikáció megfelelően történjen. A véleményét ennek szellemében úgy fogalmazta meg, hogy az étre ne vehesse azt semmibe, és persze számít a kollégák támogatására és hozzájárulására is. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna Gezina Meissner részéről elmondani. Telicska, la parole est à monsieur... Köszönöm, Telicska úr, Marinesco úr a szó. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a beszámolót, köszönet az előadónak a véleménytervezetben megfogalmazottakért. Én is szeretnék egy-két gondolatot elmondani. Először is a bizottságot arra kellene kérni, hogy javaslatába a következő több éves pénzügyi keretről vegye be a szükséges finanszírozást is, hogy magasabb szintre hozhassuk az új műholdakat, és modernizálhassuk őket, sőt, az egész rendszert, főleg a Galileót mert hát a közlekedés szempontjából ez nagyon fontos. A jövőben ugyanis szükség van a megfelelő finanszírozásra, hogy a rendszerek megfelelően működhessenek. Aztán, ami az EGNOST illeti, az Európai Unió teljes területét le kellene fedni, illetve bizonyos nyomást gyakorolva az iparágra, hogy az EGNOS-szal ellássák a még hiányzó repülőtereket, mert pillanatnyilag csak a felében található ez a rendszer a repülőtereknek. Azt gondolom, az Európai Bizottságnak javaslatokat kellene beterjesztenie, ez a stratégiában ugyan benne van, de ragaszkodnunk kellene ezekhez. Tehát jogalkotó javaslatokkal kellene, hogy a bizottság előálljon, hogy az iparágat, annak különböző területeit arra kényszerítse, hogy a GNSS technológiát használják. Ez nagyon fontos. Gondoljanak csak például az intelligens robotokra. A gépkocsik esetében már sikerült ezeket bevezetni, fogadják a Galileót, de azt hiszem, hogy a továbbiakban is így kellene eljárnunk, illetve minden területen fogadóképessé kellene tenni mindent. Aztán, ami a globális trekkinget illeti, mert az EDSB frekvencia már megvan, legalább három éve, a repülésnél a globális trekkinghez még csak 30 százalékok fér hozzá, ezt önök is tudják. Végül azt kell, arra kell kérnünk a bizottságot, hogy bár azt mondták, hogy az idei év egyik prioritása, de hogy továbbra is a GTI legyen az. A közös vállalkozások a kutatás és az innováció érdekében az űrben erről van szó, mert ez a jövő, hogyha az űr hatalmak közé akarunk tartozni Európaként, akkor valamit tennünk kell ennek érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen Marinescu úr, Ajala Sanders asszonyi a szó, parancsoljon. Köszönöm tisztelt elnök asszony a szót. Szeretnék gratulálni Meissner asszonynak a véleményéhez. Az elkövetkezendő néhány év során lesznek lehetőségek, bár vannak városi adatok, mobilitás, feladatok, mezőgazdaság, közlekedés, stb. stb. stb. De adhok finanszírozásra is lesz lehetőség, hogy segítsünk a KKV-knek, amelyek az innováció területén tevékenykednek. Nevezetesen az űr témában. Hogy új modelleket dolgozhassanak ki az Ariane és egyéb nagyon fontos kezdeményezések, vannak olyanok, amelyek sikeresek, vannak, amelyek kevésbé, de a technológiák már rendelkezésre állnak. Aztán vannak másfajta technológiák, amelyek kevés, kevésbé kockázatosak. Azonban kisebb műholdakról lehetne őket irányítani, amelyek az atmoszférába kevesebb üzemanyag segítségével megbízhatóbban, biztonságosabban működhetnének. Úgyhogy úgy gondolom, hogy milyen eltérőek a megközelítések a kelet és a nyugati oldalról, mindenképpen egyeztetni kell, hiszen az űr a jövő szempontjából rendkívül fontos. Ami pedig a közlekedést illeti. Nem szabad elfeledkeznünk az oktatásról, a képzésről, a különböző eredmények terjesztéséről. Ott van a Horizont 2020, illetve az átfogó projektek az űr területén, amelyek léteztek, de eltűntek. Úgyhogy nagyon remélem, hogy majd egyszer csak újra előkerülnek, a kutatási főigazgatóság hatáskörében. Az adatok ellenőrzése, az autonómia, mindezek az aspektusok rendkívül fontosak. És természetesen rendkívüli mértékben támogatom, hogy az ügynökségek együttműködjenek. Nem csak az európai űrügynökségre űr, gondolok itt, hanem a védelmi ügynökségre is, és az összes többi ügynökségre, amelyek ezen a területen együttműködnek, és amelyek segítenek azoknak a tagállamoknak, amelyeknek nincsenek európai műhold képességei, hogy hozzáférhessenek az adatokhoz, az ismeretekhez, mert itt tanultunk egymástól. Köszönöm szépen, Foster asszony! Köszönöm szépen, köszönet Meister asszonynak a jelentését. Nagyon összetett terület az űr egyébként. Az első GNSS-ről én készítettem a jelentést, és az ITRE-ben, amikor először itt kezdtem el dolgozni, és amikor megállapodtunk a Galileóról, úgy gondolom, hogy fantasztikus, hogy előreléptünk, és most már kész a működése. Azt hiszem, az is nagyon fontos, hogy Franciaország megtartotta a képességét. Nagyon szomorú voltam a 70-es években, amikor az Egyesült Királyság kilépett ebből, de ez egy személyes megjegyzés. Mindenképpen nagyon fontos. Ami teljesen igaz, hogy a trekking, a közlekedés vagy más területen egymástól függünk. Nagyon fontos, hogy a trekking, a GPS egyre pontosabb legyen, illetve hogy kihasználhassuk ezen programok adta lehetőségeket, hiszen rengeteg a humanitárius kérdés világszerte, és hát ahol meg kell keresni valakit. Mindenképpen támogassuk az előadót, ez egyáltalán nem pártpolitikai kérdés, és csak egy egyértelmű, érthető jelen, véleményt kell itt készítenünk, ami aztán segíti majd a felelős szakbizottság munkáját, hogy hozzájárhassunk ehhez. Személyes megjegyzésem. Amikor az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, az Európai űrügynökségből nem lépünk ki, mert ez nem csak az euróról szól, hanem sokkal szélesebb körű tevékenysége van. Nagyon helyes, mert elég sok ö, alap megy ide, úgyhogy nagyon fontos, hogy partneri kapcsolatban legyünk, amikor a végrehajtási fázisra térünk át. Nagyon fontos tehát, hogy megfelelő folyamatok álljanak rendelkezésre akkor már, és ehhez megfelelő pénzügyi alapok is párosuljanak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Foster asszony. Én is szeretnék hozzászólni, mint társ jelentéskészítő. Nagyon rövid leszek, köszönet Messzer asszonynak a jelentésért, és tökéletesen egyetértek a megállapításokkal. A legfőbb üzenet azonban, amit közvetíteni szeretnék, az az, hogy az őrprogramok és a közlekedési innováció közötti kapcsolat milyen nagy. Két példával élnék. Az EDRS műhold, amely lehetővé teszi az adatok áramlását, a nagy mennyiségű adatok áramlását szinte mindenütt a világban re, valós időben. Például a Galileo, amely geolokalizációs ö, ö, rendszert biztosít Európa számára egy méteres precízióval. precízióval. Tehát rendszeresen beszélünk itt a gépkocsikról, az autonóm gépjárművekről, stb. stb. Azt akarjuk, hogy ezek a technológiák az innovációt szolgálják, és a közlekedés átalakulását a különböző ágazatoknak kommunikálni kell egymással, és közös stratégiát kialakítani. Ez csak így működik. Európa tehát nagyon jó mérték a stratégia kidolgozásához, tekintettel arra, hogy az ESZ-t mi finanszírozzuk többek között, és azt gondolom, hogy koordinált, valós stratégiára van szükség az ügynökség és az Európai Unió között. Ez is nagyon fontos munka lesz. Én mindenképpen ilyen jellegű módosítanyítványokat fogok megfogalmazni, és nagyon remélem, hogy át fog menni ez a kérés, tehát az iparág és az ügynökség között. Aztán van még egy téma, amiről sokat beszélünk, de esetleg a stratégiába is bele kellene venni. Ez pedig nem más, mint az űrben található hulladék kérdése. Tényleg ezzel senki nem foglalkozik pedig rengeteg hulladék van az űrben, nem tudjuk, hogy mi lesz velük, mit csinálunk velük. Technológiai innovációs stratégiaként el kellene dönteni azt is, hogy mi legyen ezekkel a hulladékokkal. Azért mondom ezt, mert például az atomprogram keretén belül tudjuk, hogy annak hulladéka katasztrofális. Mert most pillanatilag ugye a föld alá tesszük, na de mi lesz ezzel később? Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is van még mind gondolkodni. És itt bezárom a zárójelemet, visszaadom talán Talicska úrnak a szót, de to előtte Riké úré a szó parancsoljam. Köszönöm, elnök asszony, hogy válaszolok önnek. Millió hulladék van az űrben, két amerikai ügynökség foglalkozik ezzel, centiméterenként követik ezek sorsát, több misszió működik, van egy olasz is, amelynek keretén belül megpróbálnak olyan műholdakat is létrehozni, amely összeszedi, amelyek összeszedik ezeket a hulladékokat. Úgyhogy nagyon komolyan foglalkoznak ezzel a témával, nevezetesen azzal, ami most éppen az űrben kering. Nos, én csak egy kis megjegyzést szeretnék tenni, figyelmesen hallgattam mindazt, ami elhangzott. Nyilván mindig azt fogjuk mondani, hogy az űr a közlekedés szolgálhatja. Ugye van egy lista arról, hogy a műholdak miben segíthetnek, egészen a geolokalizációtól, az adatok átadásán át a logisztikáig. Csak arra emlékeztetnék egyszerűen, hogy az űr és ehhez való hozzáférés a közlekedés része. Úgyhogy nem normális, hogy ezzel a témával itt prioritásként nem foglalkozunk. És természetesen az űrhöz való hozzáférés, ami közlekedési eszköz, közlekedési eszközökkel rendelkezik, nagyon fontos téma, mert ugye mindenki megértette, hogy az űr szuverenitás kérdése. Ugye vannak védelmi, biztonsági, és természetesen polgári szuverenitásra foglalkozó kérdések, közlekedésiek is, de nem kizárólag. Ugye aggódhatunk amiatt, nem kicsit, hogy mi a helyzet azon programokkal, amelyek pillanatnyilag 3-4 évesek, de nem látjuk, hogy hogyan áll a finanszírozásuk, Németország és Franciaország tett erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az RNCC és Vegadőt hatóvá tegyék, de pillanatilag közép és hosszú távon fogalmunk sincs arról, hogy mi lesz. Tudjuk azt, hogy ami az újra felhasználhatóságot illeti, vannak kísérletek, de nagyon-nagyon nehezen tudunk az űrhöz hozzáférni egyetlen egy ország sem teheti meg ezt egyedül, úgyhogy a jövő még nem biztos. Tehát semmi sem indult be ebben a témában, pedig ezzel mindenképpen foglalkozni kell. Végül pedig azt szeretném még elmondani, hogy valószínűleg lesznek polgári utak, stratoszférával kapcsolatos problémánk, amit nem szabad elfelejteni, tehát ne felejtsék el, az űr közlekedési eszköz nem annyira szolgáltatás számunkra, de mivel senki sem igazán foglalkozik ezzel, kellene valakinek, még akkor is, hogyha az ITREI hatáskörébe tartozik, el kellene, hogy érje, hogy a bizottság az elkövetkezendő 20 évre valamilyen munkadokumentumot készítsen erről, mert az űrről nem lehet 3-4-5 évre készíteni programokat. Ha így folytatjuk, ugyanis az elkövetkezendő 10 évben mindenki leadj minket. Nem fogunk odaférni az űrhöz, és elveszítjük szuverenitásunkat. Köszönöm, Riké úr, Rövaldalan asszony. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Először is köszönet az előadónak a nagyon teljes körű jelentésben megfogalmazott javaslatokért és a konvergenciáért, amelyet a jelentős kihívás kapcsán megfogalmazott. Nem tudom, hogy én annyira negatívan állok-e a kérdéshez, mint Dominik Rike kollégám, mindesetre sok mindenben osztom a véleményét. Ma az európai űrstratégia nem föltétlenül használja ki az európai programokat, óriási a konkurencia, és ez veszélyezteti vezető posztunkat a saját piacunkon. Ezért nagyon fontos kiegészíteni a jelentést több helyen, de megnyugtat az előttem szólók véleménye. Először is szakbizottságunk egyetemű álláspontot alakíthatna ki, hogy garantáljunk kompatibilitást a Galileo terén egy csomó struktúrával, és hogy megfelelő potenciális lehetőségeket biztosítsunk például az a gépjárművek, a drónok területén. Az elemzés, a CO2 nyomon követés, a közlekedés terén még többet tehetnénk, illetve a külföldi ö, cégekkel való verseny is nagyon fontos, például a műholdak vonatkozásában Dominik Rike is mondta ezt. Nagyon sok ország elfogadott bizonyos klauzákat, klauzulákat, az Európai Unió még mindig nem, pedig más külföldi műhold fellövőkkel kell felvennünk a versenyt, például a Copernicus vagy a Galileóval szemben változtatni kell ezen a reciprocitás vonatkozásában, és ne feledkezzünk el az európai programokról ebből a szempontból a műholdak terén. Köszönöm. Um, merci, Madame Chair. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon fontos kérdés ez, amit itt megbeszélünk most a közlekedési szakbizottságban. Az Európai Unió stratégiai függetlensége sok területen, az űrpolitika több területén. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy valamennyi geopolitikai induló feltétellel rendelkezünk, tudunk rakétákat küldeni az űrbe. A japánok hasonlóan nekünk sincs szükségünk egy kép Caneverere, vagy az Orosz Föderációban Ajkonúra, magunk is rendelkezünk a szükséges eszközökkel. A technológia kiérlelt, és az első gyümölcsöket már meghozta. A Galileót is sokat bírálták, mi lesz az utófinanszírozással, 8 milliárdhoz még plusz 1 milliárdot a tagállamoknak kellett összeadni, ezt meg is tették. És a program most már ott tart, hogy fokozatosan egy saját Global Navigation Satellite Systemünk van, egy globális navigációs műholdas rendszerünk, és Prágában van a székhelye, Teliska kollega is biztos meg tudja erősíteni, hogy amikor Prágában jártunk együtt, nagyon érdekes információt kaptunk az ottani E, igazgatótól arról, hogy például a repülés biztonság területén milyen alkalmazási lehetőségek vannak, vagy sok más területen is. A funkcionális e, e, légiközlekedési blokkokat is tudja támogatni ez a műholdas navigáció, vagy a hajózásban, amikor tanker balesetre kerül sor például, vagy amikor az Orosz Föderáció ilyen nagyon szűk kis átjárókon közlekedik hatalmas tankerekkel, ezeket látni lehet és akár milyen idő van, jéges bármi, ezek mind értékelhető képeket lehet kapni, a Gibraltári szorostól kezdve mindenütt. És ez azt is jelenti, hogy az, hogy most felügyeljük, figyeljük az űrből a földet, és aztán a képeket, így mindenki saját maga gyűjtögeti, ezek a kis államok el, szétaprózva, valaki a cseh köztársaságba megy, vagy Ausztriába, vagy Németországba, akkor a jövőben egy kis budget rá fog ragasztani a szélvédőjére, lehet, hogy még Svájcot is be lehet majd vonni ebbe, és azok a nagy akik, cégek, akik most beszedik az autópálya díjakat, Dominik, kínálatok a nagy cég. Tehát ugye ezek a vállalatok egy konzorcium állhatnak össze, mint az Airbus, és oda kicsik is csatlakozhatnának. És akkor ott abszolút az úthosszának a függvényében szedhetnék be a díjat, a használati díjat, és valamilyen applikáción keresztül lehetne ezt elszámolni. Ezt a témát már most kell, besz, meg kell kezdenünk erről beszélni, és a bizottságot is fel kell szólítani erre, hogy ezt tegye meg. Még egy dolog, ez a Global Positioning System, ugye amire szükség van, nem arra, amit az amerikaiak csinálnak, de most a cirkáló rakétákkal végrehajtott támadás Szíriában, meg egyebek miatt lehet, hogy úgy döntenek, hogy az ő műhogyaikat majd nem bocsátják a mi rendelkezésünkre, ezért kell, hogy nekünk is legyenek működőképes rendszereink. Tehát az európai GPS amiről ugye az ügynökség vezetője is azt mondta, hogy ez egy ilyen okos telefonon, egy androidos telefonon is lehet használni. Persze apple nem fog működni, mert az amerikák nem akarják, de a Samsung telefonokon igen és lehet tárgyalni erről, hogy minden európainak legyen az okos telefonján egy ilyen applikáció, és ingyen használhassa ezt a GPS-t, ami még sokkal pontosabb lesz, plusz-minusz 20 centi eltérésen, mint az amerikai, és ez aztán tényleg egy európai az öntudatot erősít, ugye mi, mi európaiak. Jó, a briteket is bevesszük ebbe, mert ők nagyon aktívak. Jackie, te is elmondtad, hogy ebbe benne akartok maradni és ez tényleg egy fantasztikus program lenne. Köszönöm szépen, Küldő úr! Az Európai Bizottság álláspontja ismertetése érdekében Lökrönyi asszony, nem én vagyok Lökrönyi asszony, ő egy másik szakbizottságban van, ő, ott is az űrstratégiáról van szó, úgyhogy megkértek, hogy én beszéljek helyette. Akkor Telicska úr él szó, ismételtem. Parancsoljon. Filau. Ha megengedi, akkor most angolra váltok. Mindenek előtt nagyon üdvözöljük ezt a jelentést és a támogatást is, amitről tanul bizonságot adott ma. Az űrstratégiai végrehajtásával kapcsolatban a bizottságnak az a célja, hogy az űrből adódó előnyöket lehozza a földre, és a társadalmak számára kovácsoljanak belőle előnyöket. Többen is elmondták, önök közül a szállítás közlekedés kulcsfontosságú terület, ez az ilyen űrapplikációkból nagyon sok előnyhöz juthat, többen is önök közül péld, konkrét példákat is felhoztak erre. Talán röviden Hadd szóljak néhány programról, amelyekre önök is utaltak. A Galileót nagyon jól ismerik, Azután van egy második rendszerünk, az EGNOS, ami egy regionális műholdas dokumentációs rendszer összegyűlti 2011 óta a GPS jeleket. Talán egy percig még itt maradnék az EGNOS-nál. Az Agnos eh, eh, szempontjából 2015 egyik legjobb év volt, de ahogyan Marinescu képviselő is elmondta, azért vannak olyan ö, fehér foltok, amelyeket még nem fed le a rendszer, hát ezeket is megpróbáljuk majd lefedni. A Galileóval kapcsolatban tudják, hogy milyen szolgáltatásokat indítottunk 2016 decemberében. Az elmúlt két évben két újabb műholdat indítottunk, most összesen már 18 műholdunk van e, kint az e, orbitban, és e, a következő lépés a teljes konstelláció létrehozása lesz, és újabb indításokat is tervezünk. Még a Kopernikusról talán szólok röviden, ez érdekes szintén a közlekedési ágazat számára. Az, ez, ez EU program az űr megfigyelési adatokat használja fel, már hat működési rendszerünk van, monitorozzuk a klímaváltozást, a szárazföldet, tengereket, vannak biztonsági applikációk, a Kopernikus segíthet például abban, hogy biztonságos hajózási útvonalakat határozunk meg az északi sarkvidéken, és segíthet környezetvédelmi veszélyek beazonosításában, és így tovább. Röviden még egy harmadik eh, témáról is, amin dolgozunk. A kormányzati műholdas kommunikáció ez a terület, közlekedés, irányítás, tracking, nyomonkövetés, talán drónszerű távolról irányított repülős gépes rendszerek. Erről, ezekről készül egy hatásvizsgálat jelenleg. Az autonóm űrbe jutásról röviden az űr stratégiában elmondjuk, hogy igenis ambicionáljuk eh, azt, eh, hogy Európa eh, autonómabb legyen az űrben, hozzáférhessen különböző szolgáltatásokhoz. A stratégiában néhány programot is felvázoltunk, amelyeket szeretnénk ezzel kapcsolatban megvalósítani. És végül még az észrevételeket nézegetve itt. Azt hiszem többen említették azt is, hogy különösen a, a Galileával kapcsolatban piaci szempontokra is jobb gondolni kell, és talán új jogszabályra is szükség van. Az űrstratégiában azt mondtuk, és idézem, hogy a bizottság konkrét izé intézkedéseket fog tenni, jogszabályintézkedéseket is, hogy a Galileo hozzáférhessen például a mobiltelefónia vagy a hitelkártya ügyletekhez, tehát legyenek piaci alkalmazások. És hogy valami pozitív információval zárjam a, a hozzászólásomat, a mobil területén vannak nagy telefongyártók, amelyek eh, Galileo GPS-szel ellátott eh, telefonokat dobtak már piacra. Ezzel be is fejezném. Köszönöm szépen. Még annyit talán, hogy most dolgozunk konkrét intézkedéseken, az űrstratégia megvalósításán, és eh, minden hozzájárulást az önök részéről örömmel fogadunk. Köszönöm szépen. Tericska úr még egyszer. Köszönöm. Köszönöm a kollégáknak, akik eh, támogatásukról biztosítottak, és elismerő szavaikat is köszönöm továbbítom majd Gizinének azt, ami elhangzott. Reagálnék röviden az elhangzottakra, csak néhány pontra. Először is kulcsfontosságú, hogy legyen egy űrstratégia, de ugyanilyen lényeges, hogy jövőbeni bármilyen stratégiában tükröződjön az is, hogy mire vagyunk képesek az űr kontextusban, akár a Galilei óra, akár a Kopernikusra, vagy bármik más programra is gondoljunk. Megvan az infrastruktúra, ez nem probléma. Tulajdonképpen a vezetők között vagyunk a világon, de nagy különbség van a között, hogy mik a lehetőségek, illetve mi a valóság és talán elnök azt mondja, ön is, ön is utalt erre, amikor azt mondta, hogy az innovációt jobban be kell vinni a közlekedésbe, szállításba, ugyanúgy, mint sok más ágazatba is. Említette, hogy tettek egy látogatást a TRAN képviseletében Prágában. Érdekes volt az, hogy nem mindig kaptunk válaszokat, ami azt jelzi, hogy azért van egy nagy, elég nagy szakadék közöttünk, az intézmények, az ügynökségek, illetve azok között, akik tényleg startupokat hoznak létre, vagy szolgáltatásokat nyújtanak. Ezzel is foglalkoznunk kell. És Gézina által készített jelentés ebből a szempontból is hasznos lehet. Tehát az infrastruktúrát a valóságban kell használni, hasznosítani. Ahogy Dominik és egy korai megjegyzésében mondta, még ezen is túlléphetünk, és mondhatjuk azt is, hogy ne csak azzal foglalkozunk, ami már létezik, a körkörös gazdaságra vonatkozó jogszabályok. Itt is ugyanaz, amit a EU stratégiával kapcsolatban, ez itt is egy oda-vissza folyamatról van szó. Az alap, az eszközök megvannak, most csak eh, egy eh, lendületre van szükség az űrtechnológiában, hogy eh, itt ez is bekerüljön a körforgásos gazdaságba ösztönzőkre van szükség, és a plenesen elfogadott új jogszabály tartalmaz is ilyeneket. Még két-három megjegyzésre szeretnék reagálni, például itt Marinescu kollega mondott, nem, de nem találnám kollegiálisnak, hogy itt az ő nevében mondjak bármit is, hanem majd továbbítom neki ezeket a megjegyzéseket, és majd ő dönti el, hogy erre hogyan válaszoljam. Köszönöm szépen, Tericska úr. Ájla Szender asszony, egy percben, elnök asszony. A az űr hulladékra szeretnék gyorsan visszatérni. Hollandiában működik az ESA-nak, az ESA központ, és amikor ott jártunk, akkor elmondták nekünk, hogy vannak olyan projektek, amelyeknek a célja az, hogy feldolgozzák a, az űrhulladékot, létre kellene hozni egy hálózatot, és egy műhold tevékenységére támaszkodva akarják majd az űrben kerengő hulladékot valahogy összegyűjteni és feldolgozni. Tehát erre már gondoltak, és folyamatban van ez a dolog. Köszönöm szépen! Nagyon oda fogunk figyelni az űrhulladék kérdésére. Igen, hát lehet, hogy ezeket visszahozzuk a földre. Ájjel a Szender asszony mikrofon nélkül. Igen, tehát erre oda fogunk figyelni, mondja az elnök asszony, de azért nem szabad, hogy szemét tárolóvá váljon az űr. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy Meissner asszony helyettesítette Telicska úr, és válaszokat is adott a kollégák felvetéseire. Április 19 déli 12-ig lehet benyújtani módosító indítványokat. Ez azt jelenti, hogy ez már bizony a küszöbön áll, nincs messze a határidő. Következik az utolsó napi rendi pont. Ellenőrzés az átjárhatósági műszaki előírások elfogadásáról és felülvizsgálatról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus eh, itt a bizottság által ismertetése, a negyedik eh, vasúti csomag. Fincsúr itt van, 5, maximum 7 hetes perce van. Önné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért jöttem már önökhöz, hogy bemutassam az átjárhatósági műszaki előírások elfogadására vonatkozó végrehajtási, illetve delegált jogi aktusokat, ami elengedhetetlen a negyedik vasúti csomag végrehajtása szempontjából. Ennek két pillére van, egy piaci és egy technikai pillér, illetve műszaki pillér. A műszaki pillért tavaly, júni, tavaly, a tavalyi év júniusában fogadták el, és önök is tudják, hogy milyen kontextusban született meg a negyedik vasúti csomag. Egy egységes európai vasúti térséget kívánunk teremteni azáltal, hogy megszüntetjük a meglévő akadályokat a tagállamokon belül és tagállamok között a vasúti közlekedésben, és ezáltal jobb üzleti lehetőséget, akar, üzleti lehetőségeket akarunk teremteni az üzemeltetők számára, és jobb szolgáltatásokat akarunk biztosítani az utasok számára és a társzállításban is. Reménykedünk abban, hogy ez a mobilis mobilitási átállást is elősegítés segít az éghajlatvédelmi és környezetvédelmi célok elérésében. A műszaki pilléren belül egyszerűsítést szeretnénk elérni, ami a szabályozási kontextust illeti a vasútra vonatkozólag, csökkenteni kívánjuk a bürokratikus terheket, költségeket, és szeretnénk a gyártók és vasúti cégek számára megkönnyíteni a termékek és szolgáltatások fejlesztését. A negyedik csomag egyik külön aspektusa a nemzeti szabályok felszámolása akkor, amikor az, arra lehetőség van. 11 ezer olyan tagállami szabályozás létezik, amelyet érdemes felülvizsgálni, és ha lehet, akkor megszüntetni. A technikai, illetve műszaki pillér kulcsfontosságú eleme az Európai Vasúti Ügynökség megnövelt szerepe a az engedélyeztetésben és egyéb eljárásokban az ERA egyfajta one-stop shopként működik, egyfajta egyablakos ügyintéző pontként, ahol többek között a határokon átnyúló szolgáltatások gondját is viselik. Az Európai Bizottság az ügynökséggel tárgyal most arról, hogy a csomag ezen részét hogyan lehet végrehajtani, a Single Safety tanúsítványok számára most készítik el a metodológiát, és sorolhatnám még az egyéb feladatokat is. Mindenek hátterében a műszaki az átjárhatósági műszaki előírások állnak. Ezek nem új, képeznek újdonságot a negyedik vasúti csomagban, de mégis állandóan frissíteni kell őket, azért, hogy a technikai haladással lépést tudjunk tartani, és volt a tekintetben is, hogy a vasúti ügynökség hogyan adja ki az engedélyeket a jövőben. A parlament és a tanács megállapodott arról, hogy az interoperabilitási irányelv 5-ös cikke szerint ez a 2016 797-es irányelv, ennek az 5-ös cikkében tehát felhatalmazzák a jogalkotók a bizottságot, hogy delegált jogi aktusokat fogadjon el az átjárhatósági vagy interoperabilitási műszaki előírásokra vonatkozóan, ezekről beszélünk ma. Ennek a delegált jogi aktusnak az egyik fontos jellemzője az, hogy el kell fogadni, mielőtt az átjárhatósági műszaki előírások módosíthatók lennének. A múltban a bizottság közvetlenül elfogadta az előírásokat, anélkül, hogy egy köztes lépésre lett volna szükség. Most először el kell fogadnunk, fogadnunk a delegált jogi aktust, annak érdekében, hogy a műszaki előírások paramétereit és célkitűzéseit meghatározunk, mielőtt az előírásokat magukat elfogadnánk. Úgy gondoljuk, ez lehetőség arra, hogy biztosítsuk a koherenciát az összhangot a különböző előírások között, hogy biztosítsuk, hogy a célkitűzések konzisztensek, koherensek, és előzőleg a jogalkotónak és az érdekelt feleknek is jelezni tudjuk azt, hogy az egyárhatósági műszaki előírások révén mit is szeretnénk tulajdonképpen elérni, és így gyakorlatilag irányíthatjuk is a különböző előírások megfogalmazását. A delegált jogi aktust jó lenne mielőbb elfogadni, amint ezt elfogadjuk, Megszületnek tehát az egyárhatóság műszaki előírások, továbbiakban a TSI-okra vonatkozó célkitűzések. Többek között konzultálunk előtte a vasúti ügynökséggel is, és a TSI-okat pedig egy végrehajtási jogaktus révén fogjuk elfogadni a vonatkozó szabályoknak megfelelően. A delegált jogi aktusokat illetően informális konzultációra került sor a vasúti ügynökséggel a tavalyi év június és augusztusa során. Ezt követően egy bizottsági szakértői csoporttal egyeztettünk. 2017. januárjában volt egy meghallgatás, ahol azt hiszem a parlament is részt vett, illetve képviseltette magát aztán következett egy konzultációs időszak. Ez ideig 350 választ kaptunk a konzultációs kérdőívünkre. Április 17-éig várjuk a visszajelzéseket. Amint ennek a konzultációnak vége, az Európai Bizottság gyorsan elfogadja a delegált jogi aktust, és ezt követi az az időszak, amikor a tanács és a parlament ellenvetéssel élhet. Persze reménykedünk abban, hogy nem lesz ilyen. Ami a delegált jogi aktus struktúráját illeti, vannak olyan cikkei, amelyekben megpróbáltuk az általános kérdéseket tisztázni. Az összes TSI-ban figyelemben szem előtt kell tartani az általános érdekeket, a az interoperabilitást, a költségekre vonatkozó követelményeket, és így tovább. Ezt követik azok a cikkek, amelyek a 11 létező TSI-ra térnek ki, ezen egyéni TSI-okra vonatkozóan külön-külön célkitűzéseket határoznak meg. Néhány fontos dolog, amit érdemes lenne talán elmondani. A delegált jogi aktus néhány konkrét célkitűzést tartalmaz a negyedik vasúti csomagban szereplő változásokra vonatkozóan. Koherenciára van szükség például, amely az átmeneti időszakokat illeti, ami a tanúsítványok validitását illeti, mi történik, hogyha a TSI jogon változtatunk, mi történik a meglévő TSI jogkal, vannak konkrét rendelkezések arról is, hogy a meglévő arrendszerekkel és járművekkel hogyan bánjunk, különösen ami a költség eh, hatékonysági elemzéseket illeti, illetve a költséghaszon elemzéseket. Konkrét eh, célkitűzések szerepelnek a szövegben a horizontális kérdésekre vonatkozólag, az innovációra vonatkozólag, ez utóbbi főként a Shift to Rail-re vonatkozik, próbáljuk ugye már egy ideje előmozdítani az innovációt a vasúti ágazatban. Hogyha innovációt akarunk, akkor nyilvánvalóan ennek tükröződnie kell valamilyen módon a szabályozásban, a, a standardizációban, a tanúsításban és a költségekben is, és egész sor intézkedés a digitalizációra vonatkozik, az információs rendszerek továbbfejlesztésére, itt abba is hagynám, és hogyha valakinek kérdése van, akkor szívesen válaszolok. Itt van a kollégám is, aki a csomag nagy részét tárgyalta, lehet, hogy ő még jobban is ismeri a részleteket, mint én. Köszönöm. Merci beaucoup. Je vais prendre... Köszönöm szépen. Akkor váró a kérdéseket. Én van úr. Eh, voorzitter, dank u zeer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ilyen témák közül sok esetben a részletekben rejlik az ördög. A delegated acts, ezek a delegált jogi aktusok, hát a személyes meggyőződésem az, hogy kevés figyelmet kapnak itt a parlamentben. De én feltennék egy kérdést az Európai Bizottság képviselőjének. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus létrehozásában mindenki részt akar venni, mert mindenki foglalkozni szeret a részletekkel. De mi a helyzet az implementálással, a végrehajtással? Valószínűleg még túl korai ezt megkérdezni, de a negyedik vasúti csomag kapcsán vannak olyan tagállamok, akik még csak a második vasúti csomag végrehajtásán dolgoznak. A kérdésem tehát a helyzet, mi a helyzet a végrehajtással, van-e különbség tagállamok, illetve vasúti társaságok, illetve infrastruktúra menedzserek között a vasúti társaságok és a pályafenntartók hogyan működnek együtt. Köszönöm előre is a választ. Monsieur Kramer, c'est à vous. Ja, meine Frage geht natürlich in dieselbe Richtung ugyanebbe a kérdésbe mutat a kérdésem. A negyedik vasúti csomag kapcsán ugye küzdöttünk azért, hogy delegált jogi aktusokkal dolgozzunk, és így mi a parlament, hogyha mondjuk össze összehasonlítjuk magunkat a vasúti társaságokkal, mi tényleg európaiak vagyunk. A vasúti társaságok az utolsó igazi nacionalista, nemzeti hatóságok, ők, nekik tök mindegy, hogy mi van Európával, csak a saját önző érdekeiket képviselik. Ez egy kemény csatározás volt, de végül is sikeresek voltunk, és így most felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról lesz szó, mi döntjük el, hogy valami technikai vagy politikai kérdés-e. És a bizottságot persze támogathatjuk amikor az RTMS er esetében, még emlékszem, azt mondtuk, hogy a vasúti hatóság kell, hogy az utolsó döntést meghozza akkor sokan azt mondják, hogy minden rendben van. Mikor 12 éve eldöntöttük, hogy az ERTMS, akkor azt mondtuk, hogy itt vigyázni kell, hogy ez mindenütt legyen kompatibilis, és közben ugye van 10.000 kilométer ERTMS, de nincs egyetlen egy olyan mozdon se, amelyik tudna menni ezen a pályán. És csak meg nagyon kemények voltunk, és a technikai pillér kapcsán a három raportja nagyon jól működött együtt, így tudtunk, meg, meg tudtunk tudtuk meggyőzni a többieket. Ugye a németek itt már tíz éve e, folyik a sok e, pénz feleslegesen, hogyha valaki nem tud tanulni a hibáiból, ez nem tudja a jövőt alakítani. És aztán jött az erre a kérdés, stb. De mikor valósul meg mindez? Ne csináljuk ugyanezt, ne kövessük el ugyanezt a hibát, mint az RTMS er esetében. Papíron minden szép, minden jó, aztán mégis minden ország azt csinál, amit akar bizottság, hogyan akadályozzák meg önök azt, hogy az egyik üt mondjon a másik ót, és teljesen más rendszerek keverednek ki az egészből. Ez a mi nagy félelmünk, mert előre akarunk lépni, és nem hátra. Tehát konkrétan az időpont, és hogyha nem, egy, nem lesz megegyezés, akkor ki fog dönteni az ERA, vagy önök, a bizottság velünk együtt, de ne a, külön-külön a tagállamokkal. Tehát hogyan akarják biztosítani azt, hogy ne legyen késedelem, hanem gyorsan elérjük a céljainkat Európa érdekében, és nem egyik másik tagállam érdekeit követve. Köszönöm. Kramer úr, Deli úr. Questions, uh... Well, uh, for example, um, I have some... Néhány kérdés. Itt uh, talán szokványos az, hogy ilyen nem túl pontos a megfogalmazás, de hát, uh, ahogy a koordinátorunk is elmondta, az ördöbe részletekben rejlik, és igazából még sok részletet nem ismerünk. Itt van például a hatodik cikk, a delegált jogi aktus hatodik cikke, amelyik a rail freight noise-ról szól, de arról nem olvashatunk semmit, hogy mi a megközelítés eltekintve attól, hogy vannak szigorú államok, vannak lazábbak, és vannak ugye kelet-európai államok, ahol a gördülő állomány még nagyon régi, és így a zaj is sokkal nagyobb. A másik kérdés, ami a 14. cikkhez kapcsolódik, a valós jegyeladás. Mm ez is része volt a negyedik eh, vasúti csomag governance eh, fejezetének. Nem látjuk a részleteket arról, hogy mik a tervei a bizottságnak. És hogyha jól emlékszem, ez egy elég hosszú, volt egy elég hosszú átmeneti időszak, és egyetértettünk abban is, hogy a piac eh, is működésbe kell, hogy lépjen, mielőtt tovább lépésekről, intézkedésekről döntenénk. Azután a tizedik cikk, ez itt eh, a csökkentett eh, mobilitású személyekről van szó ebben a cikkben, nagyon fontos kérdés hiszen több mint 30 ezer vasútállomás van, ahol még mindig nagyon magasak a e, platformok, a lépcsők, és e, amelyet e, kerekesszékkel nem lehet megközelíteni, tehát nincs akadálytalanítva. Ahhoz, hogy javuljon a helyzet ezzel kapcsolatban, persze sok pénzre van szükség, és sok időre is. amikor majd véglegesítik a szöveget, akkor figyelembe fogják venni ezt a két szempontot is, tehát a pénzt és az időt. Alors, moi aussi, je m'étais Én is jelentkeztem, mert eh, amit most az Európai Bizottság kérdezünk, az az, hogy tényleg hogy fognak fellépni, és ha igen, akkor mikor? Végülis ez a legfontosabb kérdés. Deli úr egy kicsit ezzel is foglalkozott. Én a 14-es cikk hatodik bekezdésére szeretnék visszatérni a delegált Azt hiszem, hogy a jegy, a közvetlen jegy értékesítést pontosabban kellene ö, definiálni. Ahogy a 2016 per 2306-os irányelv előírja, az információs rendszereket úgy kell kialakítani, hogy különböző módos, a határokon átnyúló lehetőségeket is tartalmazzon. És hozzá kell járulnunk az ilyen rendszerek kidolgozásához, nem diszkriminatív megoldásokkal, és olyan adatok rendelkezése bocsátásával, amelyekre szükség van az utazáshoz és a jegy megvásárlásához. A tagállamoknak pedig oda kell figyelniük, hogy ez a rendszer ne is hozzon létre diszkriminációt a vasúti cégek között, illetve azok között, akik figyelembe veszik azt, hogy a kereskedelmi titkot őrizni kell, tiszteletbe kell tartani a versenyszabályokat, tehát a bizottságnak biztosítania kell ennek nyomon követését, és beszámolni ezek végrehajtásáról. Ezért valós javaslatokkal előállni jogalkotói szinten. Úgyhogy összességében gyakorlatilag a kérdés a következő, a bizottságnak van-e ilyen jellegű kezdeményezése? Amennyiben igen, akkor azt szeretnénk tudni, hogy mikorra tervezi. Kramer úr, valamit szeretne még 30 másodpercben hozzátenni? Csak egészen röviden hogy egész Európában hogyan lehet jegyet venni, hogy erről legyen információ. A repülővel kapcsolatban ez már nem probléma, akár hány repülőt, társaságot veszünk igénybe. A vasútnál azt mondják, hogy ez üzleti titok, ami hülyeség. Mondjuk azt, hogy vagy három éven belül megcsináljátok magatok, vagy jön a jogszabály. Ezt így csinálja majd a bizottság? La Commission voulait bien nous répondre. Kérem a bizottság egy-két percben válaszoljon. Vagy ha nem, akkor mailben legyenek szívesek pontosan válaszolni. Thank you very much, Madam Chair. Uh, first... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Van de Kampúrnak válaszolnék a jogszabályokkal kapcsolatosan illetve arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánjuk a megfelelő végrehajtást biztosítani, ez nem a dolog delegált jogi aktusokkal függ össze. Gyakorlatilag a negyedik vasúti csomag végrehajtását, illetően együttműködünk a tagállamokkal, és az ottani hatóságokkal megpróbálunk részletes útmutatást adni arra vonatkozólag, hogy hogy kell a szabályokat átültetni, főként akkor, hogyha az adott tagállam számára esetleg nem teljesen világos az, ami a negyedik vasúti csomagban áll. Így próbáljuk elérni a gyorsabb és egységes átültetést biztosítani. Persze azokkal a tagállamokkal nem igazán tudunk mit kezdeni, amelyek szándékosan lassan vagy rosszul ültetik át a szabályokat, de mindenképpen megpróbáljuk biztosítani, hogy mindenki előnyére váljék ez a csomag. Ami Krámer urat életé, az ő felvetését, a negyedik vasúti csomagban van egy nagyon fontos újdonság, itt ugyanis már nem csak a tagállamokra támaszkodunk az átültetésben és az engedélyek kiállításában a nemzeti szabályok értelmében, hanem az európai kerettel összhangban kell cselekedniük, Emellett pedig a vasúti ügynökség is kiadhat engedélyeket, biztonsági tanúsításokat. Az ügynökség természetesen Európa szerte egyformán alkalmazza majd a szabályokat, és reméljük, hogy ezáltal a múltban tapasztalt problémák csökkenthetők vagy teljesen felszámolhatók. Van egy programunk a nemzeti szabályok a különálló nemzeti szabályok megszüntetésére, és reméljük, hogy ezáltal is sikerül megszüntetni azokat a hézagokat, amelyek a múltban azt eredményezték, hogy nagyon eltérő nemzeti gyakorlatok valósultak meg. Ami a közvetlen jegyértékesítést illeti, illetve a csökkentett mobilitású utasokat és a zajt, az, ami a delegált jogi aktusban benne áll, továbbra is egy általánosabb jellegű keret, a bizottságban, a vasúti ügynökségnél és a tagállamokkal folytatott vitáink során is keményen dolgozunk azon, hogy ezeket a rendkívül érzékeny kérdéseket megoldjuk. Mégpedig úgy, hogy az arányos legyen, hogy eleget tegyünk az érthető egészségügyi aggályoknak is, olyan helyeken is, mint például a Rajna völgy Németországban, megpróbáljuk a zaj problémát is megszüntetni, amennyire lehet. Az átjárhatósági műszaki előírások a delegált jogi aktusok révén úgy kerülnek elfogadásra, hogy lehetővé váljanak az új technikai innovációk alkalmazása hogy minél előbb tudjunk élni az új technikai lehetőségekkel is. Ami a közvetlen jegyértékesítést illeti, tudom, hogy a szakbizottságban ez egy nagyon érze- érzékeny kérdés. A TSI-ok révén megteremtjük azt a technikai keretet, amely révén az adatok kommunikálhatóak, ami a díjszabást illeti, a menetrendet és így tovább. A tsi ájok -ok maguk nem kényszerre iríthetik a vasúti vállalkozásokat arra, hogy harmadik felek számára lehetővé tegyék az értékesítést. Pantahol. Lejárt a hozzászólás ideje. Fisúr, szeretném, hogyha a jegykérdésben egy konkrét e-mailt küldene, mert mi Jogalkotók vagyunk, sürgősen szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy az Európai Bizottság tényleg késze javaslatokkal előállni, hogy előreléphessünk. Úgyhogy minden koordinátorom tanú, friss úr, türelmetlenül várjuk öntől a mélt és a pontosításokat. Rendben? Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, ezzel lezárom az ülést. Kedves koordinátorok, pontosan 6-7 perc múlva találkozunk. Mindenkinek van egy kis ideje, hogy egy kávét igyon, hogy fél hétig bírja a gyűrödést. Köszönöm szépen!